Good morning everyone, and I wish you all a happy new year. And a... Jó reggelt kívánok mindenkit, mindenkinek, boldog új évet kívánok mindenkinek, és nagyon sikeres új évet. Ami a mai napirend tervezetet illeti, a 10-es és a 11-es napirendi pont tot felcseréljük. Hogyha nincs ellenvetés, akkor a napirend tervezetet elfogadottnak tekintjük. Köszönöm. Nyilván emlék, emlékeznek, hogy Bonnban volt egy parlamenti delegációnk tavaly, novemberben. Az anyagok rendelkezésre állnak, a jelentés is a 23. Eh, ülés jegyzőkönyve. Január 15-én hétfőn fél nyolckor lesz egy külön NV koordinátor különülés, amely nyitva áll minden NV tag előtt. Kolano miniszterrel fogunk találkozni, a francia környezetvédelmi miniszterrel. Ezen különböző témákat vitatunk meg, klíma, energia, biodiverzitás, klímaprogram, és a körforgásos gazdálkodás. Január 23-án is lenne, lesz egy ülésünk, a délutáni ülést viszont tör, törölték, de a dél, dél előtti ülés a tervek szerint lesz. Ami a bizottsági titkárságot illeti, ez hiszem Macsicsot szeretném üdvözölni, aki az IMKO titkárságtól érkezett hozzánk, január 1-től fog nálunk dolgozni. Sok szeretettel köszöntjük ma. 21 nyelven van tolmácsolás, és az ülés anyaga rendelkezésre áll elektronikus formában. Az ülés közvetítésre kerül. Volt egy koordinátori ülésünk december 13-án elektronikusan körbeküldtük az ezzel kapcsolatos megjegyzéseket, feljegyzéseket, és hogyha nincs ellenvetés, akkor a jelentést elfogadhatjuk. Az ülés végéig, hogyha nincsen ellenvetés, akkor az október 11-12, október 19-i 20, október 23-ai üléseink jegyzőkönyvét is elfogadottnak tekintjük. És akkor most térjünk rá az első érdemi napi rendi pontra. Ez a kifogás az eljárási szabályzat 106-os cikke alapján bisphenol A-nak az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő lakokban és bevonatokban való felhasználása. Számos társelőadónk van, úgyhogy először is megadom a szót Hoisling úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Először is hadd mondjam el, hogy először is hadd kívánjak mindenkinek a boldog új évet. Egy nagyon fontos témával kezdünk. Azt hiszem, hogy ma egy fontos döntést is kell hoznunk, a bisphenol ára vonatkozóan, hogy az Európai Bizottság megfelelő javaslatot tette, vagy konzekvensebbnek, következetesebbnek kell lenni. Szerintünk az Európai Bizottság előrelépést tervez a bizfenolával kapcsolatban, de szerintünk még komolyabb előrelépésre lenne szükség. A bisphenol át teljesen meg kellene tiltani főleg ott, ahol élelmiszerekkel kapcsolatban lép ez a bisphenol A. Mindannyian tudjuk, hogy milyen veszélyei vannak a bisphenol A-nak. Több tanulmány világossá tette ezt. A bisphenol A egy endokrin diszruptor, erről sem kell vitáznunk, így tehát ez az immunrendszerünkre hatással van, ez egy nagyon aggasztó anyag, ezt több szakértői vélemény is megindokolta már, meg határozta már. Az ezzel kapcsolatos kihatások, meddőség a gyermekeknél, rendellenességek, a szív- és érrendszerre való hatások is egyértelműek, erről nem kell vitatkozni, felesleges, e, ezért csak egy következetes megtiltás az, ami lehetővé teszi a kockázatmentes környezet biztosítását. Hogyha most az Európai Bizottság eh, általi javaslatot elfogadjuk, mely szerint mondjuk a cumis üvegben eh, betiltjuk ennek az anyagnak a használatát, hát jó, ez egy dolog, ez már egy előrelépés, vannak külön eh, veszélyeztetett csoportok, amelyeket külön kell védeni, de azért mégiscsak ez egy hát nem elég egy előrelépés. Miért mondjuk azt, hogy miért védjük hogy csak a gyermekeket, vagy csak a, a terhes nőket védjük. Miért mondjuk azt, hogy csak a gyermekek isznak ezekből a kis csőrös poharakból? Már ezt sem lehet kijelenteni. Azt gondolom, hogy mindenki számára ki kellene terjeszteni ezt, és teljesen világos, az emberek nem csak ezzel lépnek, nem csak a bisphenol A-val lépnek kapcsolatba, hanem más hormonrendszert módosító szerekkel is, és nagyon jól tudjuk, hogy milyen hatásaik vannak a parabinoknak, például a samponokban, vagy más a konzervdobozokban található BPA-kkal kapcsolatba lépünk, és ezek a különböző BPA-k vagy BP anyagok különböző koktélhatást váltanak ki, és emiatt is következetesebb megközelítésre van szükség. Persze nem kell pánikot kelteni. Tudjuk, hogy az Európai Bizottság felismerte a problémát, előre akar lépni. A kérdés az az, hogy ez elegendő-e. Már egy nagy lépést tettünk, ahhoz képest, amiből egyesek kiindultak, vagy amit egyesek lehetős, lehetségesnek tartottak egy állásfoglalás elfogadásával. Itt a parlament nagy többsége amellett szállt síkra, hogy a BPA-t mindenütt tiltsuk be. Miért nem valósítjuk ezt meg? Miért nem követeljük ezt az Európai Bizottságtól? és egyes tagállamok valóban tettek előrelépést, mint Franciaország például, amely betiltotta ezt, és konzekvens módon ezt meg is valósítják. És a kérdés a, a további 73 anyagra vonatkozik, amelyek a listán szerepelnek. Egyes anyagok drágábbak, másokat nehéz beszerezni. Ezek a helyettesítő anyagok, amelyekkel lehetne a BPA-t helyettesíteni. Miért nem fordulunk ezek felé? azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy mi, legyünk, mi járjunk élen a BPA betiltásában, és ez erre kiváló lenne az Európai Bizottság eh, ambiciózusabb javaslata. Az Európai Bizottság javaslata szerintünk nem elegendő, és ezért szeretnénk jobban, egy nagyobb előrelépést elérni. Egyesek azt mondhatják, hogy lehet, hogy ez túlságosan nagy követelés, ezzel e, időt vesztegetnénk. Miért nem elégszünk meg azzal, amit az Európai Bizottság javasol? javasol? Szerintem fél, félúton nem állhatunk meg. E, szerintem konzekvensnek kell lenni. Nagyon fontos ez a következő lépés megtétele hány ö, e, vizsgálatot kell még elvégezni ahhoz, hogy belássák, hogy egészségügyi kockázat merül fel a környezetre és az emberekre. Ezt én emiatt azt javaslom, hogy ne támogassuk ezt az állásfoglalást. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Elég hosszú a hozzászólók listája, és ezért szeretném egy kicsit korlátozni a hozzászólókat. Balázs úr a következő. Köszönöm szépen. Jó. egy darabig. Támogatom e, ezt a, e, ezt a kifogást, ugyanis az Európai Bizottság javaslatában az szerepel, hogy van itt egy előrelépés, hiszen először is a bisphenol A betiltását egy célcsoportra korlátozzuk, például a csecsemőkre. De ne, fele, de ne felejtsük el, hogyha a bisphenol A-t továbbra is engedélyezzük a kisgyerekekre, vagy a, a derhes nők számára, akkor nincs előrelépés. Tehát ez egy nagy hibája a javaslatnak. A második dolog, ami még ennél is súlyosabb szerintem, az az, hogy az Európai Bizottság azt mondja, hogy csökkentjük a küszöböt, és és egy bizonyos dózist engedélyezünk csak a bisphenol A-ból, azonban nem így működnek az endokrin disruptorok Nincsen, ezekre nem érvényes semmilyen küszöb. Egy minimális adag is hatalmas hatása lehet, egyes esetekben még nagyobb hatása is lehet, mint egy nagyobb adagnak, hiszen a koktél hatást sem szabad elfelejteni, más anyagokkal kapcsolatban lépnek ezek a bépják. Tehát csökkentjük a küszöböt, ez nem változtat semmit itt a BPA veszélyességében. A harmadik dolog, az Európai Bizottság miért javasolja ezt? Azért, mert tudományos, az EFSA tudományos szakvéleményére támaszkodik, de az EFSA maga is belátja, bevallotta, hogy ez egy túl régi, elavult szakértelem, vannak már újabb szakértői vélemény, vannak már újabb tanulmányok, amelyeket amelyek folynak, és amelyeknek az eredményét 2019-re eh, várják. Tehát meglepő, hogy az Európai Bizottság egy olyan tudományos a, támaszkodik, amelyet maga az Európai Ügynökség is már elavultnak tekint, eh, tehát ez eh, aggasztó. Emiatt tartom fontosnak, hogy az EU Környezetvédelmi Bizottság mi mi. Tehát egyértelmű álláspontot fogadjunk el azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság menjen végig az úton, és teljes mértékben tiltsa be az endokrin perturbátorokat, a BPA-t különös tekintettel, mert egyes országokban ez már meg is történt, még akkor is, hanem mindenütt az envinek kell itt élen járni. Ha mi ezt nem tesszük meg, akkor nem tudom, hogy a parlament és a bizottság hogyan lehetne hatékony, ha mi eh, nem tesszük meg a megfelelő lépést. Köszönöm szépen, Rész eh, asszony következik. Köszönöm szépen. Azt hittem, hogy egy kicsit később kapok szót, de nem így van. Én is eh, társ beterjesztője vagyok ennek a kifogásnak, a bisphenol A-val kapcsolatban. Nagyon sok minden elhangzott már. A bizottság valóban nem megy eléggé messze az egész téma kapcsán, tehát az endokrin diszruptorok kapcsán, és a kritériumokkal kapcsolatban is elmondható ugyanez, illetve a veszélyek kérdésében is. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy itt az óvatosság elvét kell alkalmazni, mert tízszeressel csökkenti a műanyagok, műanyag termékekben ennek a jelenlétét, főként a három év alatti gyermekeknek forgalmazott műanyag tárolók kérdésében. De ez jó, de nem elég egyrészt mi van azzal azokkal a gyerekekkel, akik több mint három évesek, mi a helyzet a anyákkal, és mi a helyzet azokkal a kérdésekkel, amelyek az N és a P preambulum bekezdésekben szerepelnek. Tehát a kérdésem a bizottság felé a következő lenne. Ön mi önök, hogyha egy olyan vegyi anyagnak a rehabilitációra készülnének, amelyről egyre többé, vagy egyre, egyre jobban tudjuk azt, hogy mennyire veszélyes. 2015-ben az EFSA adott egy véleményt, és ebben az szerepel, hogy a bisphenol A nem jelent kockázatot a fogyasztók egészségére nézve. De hát azóta nagyon sok minden változott, és a tudományos világban is történtek döntések. 2017-ben például a vegyi ügynökség is hozott egy döntés, a nagyon aggasztónak titulálták az endokrin diszruptorként is fémjelzett bisphenol át. Tehát itt valóban nincsen semmiféle ellentmondás, itt már nincsen vita, mint a glifozát esetében. Itt a bizottságnak mindenképpen követnie kellene a szakértők javaslatát. Itt igaziból az egyetlen kérdés az az, hogy teljes mértékben betiltjuk-e és jó száz ilyen tanulmány van, amely ezt javasolja, főként az Egyesült Államokban születtek meg ezek a tanulmányok, amelyek azt mondják, hogy laboratóriumi állatkísérletekben is 2010 óta rengeteg kísérletet végeztek, és valójában ez tényleg nagyon káros. Tehát igaziból itt csak az európaiak kötik az ebet a karóhoz, ez pedig elfogadhatatlan. Nem lehet két lépést előre tenni és hármat hátra, Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt az ENVI szakbizottságban nekünk meg kell erősítenünk azt a fajta szavazást, amelyet 2016-ban a plenáris ülésünk is meghozott már a teljes betiltással kapcsolatban. Hát azért ez mégiscsak elképesztő lenne, hogyha a saját korábbi döntéseinkhez képest is visszalépnénk. Köszönöm szépen, jelentéstevő. Pitikájnen asszony, de nincs itt. Akkor jöjjenek az árnyékjelentéstevők, Lange képviselő. Mindenek előtt szeretnék boldog új évet, új évet kívánni valamennyiüknek. Ami elhangzott, azért így nem értek egyet. Szerintem a bizottság által tett lépés jó irányba tett lépés, különösen mivel a bizottság megbízza az EFSA-t, hogyha valami új ismeret merül fel, akkor lépjen fel, akkor cselekedjen. A bizottság nem azt mondta, hogy itt most mindenek vége van, hanem vár egy, várnak egy tanulmányra az USA-ból, amelyet majd az EFSA figyelembe fog venni, át fog dolgozni. Tehát ezeket a lépéseket figyelembe kell vennünk, hiszen szigorodnak a határértékek az ilyen bevonatokkal kapcsolatban, és a következőkben aztán megnézzük, hogy milyen további lépésekre lesz szükség. Ezért a néppárt nem támogatja a kifogást. És még valamit, elnök asszony, elfelejtettem, még egy kérdést szeretnék feltenni a bizottságnak illetve a bizottság megvizsgálta, hogy a, ez a rendelet milyen módon fogja befolyásolni a francia tiltást, a, ugye Franciaország ugye törvénye tiltja a BPA-t. Köszönöm szépen. Az SND nevében szeretnék felszólalni, és teljesen világossá szeretném tenni mindenki számára, hogy az SND támogatja a teljes tiltást az endokrin diszruptorok esetében, és az élelmiszerekkel kapcsolatban lévő, illetve mindennapi tárgyaink esetében. Tehát mi teljes mértékű tiltást javasolunk. Mi úgy gondoljuk, hogy a bisphenol A egy rendkívül veszélyes anyag, ezért nem szabad, hogy kapcsolatba kerüljön az élelmiszereinkkel, és nem gondolom azt, hogy az Európai Bizottság elég jó javaslatot tett volna le az asztalra. Mi sokkal ambiciózusabb tervet szeretnénk látni. De ettől függetlenül azért az SND nem, tilt, nem javasolja, vagy nem támogatja ezt a kifogást. Ezt azért mondom, mert két különböző javaslatunk van, illetve nem két különböző javaslatunk van, mert nincsen arra lehetőségünk jelenleg, hogy betiltsuk teljes mértékben. És hogyha a kifogást támogatjuk, akkor nem lesz semmiféle jogszabály egyáltalán. Mit fog ez jelenteni a gyakorlatban? Nem fogjuk tudni megvédeni a gyermekeket a bizottsági javaslattal. Viszont hat hónap múlva meg tudjuk tenni ezt. Éppen ezért mi úgy gondoljuk, hogy még akkor is, hogyha ez egy nagyon kicsi lépés, de mégiscsak a jó irányba haladunk, úgyhogy nem fogjuk támogatni ezt a kifogást, mert eh, mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy legalább egy ilyen kicsi lépés megtörténjen. De ugyanakkor mi is azt gondoljuk, hogy az Európai Bizottságnak sokkal ambiciózusabbnak kellene lennie a jövőben, főként a 2019-es választások után fel kell hívjuk a bizottság figyelmét arra, hogy ambiciózusabbnak kell lenni az endokrin eh, diszruptorok esetében, hogy ezeket vonjuk ki, mind az élelmiszeripari csomagolás technikából, mind pedig a mindennapi tárgyak anyagaiból. Ezért mi azt gondoljuk, hogy minél hamarabb, ha kislépésekben is, de tennünk kell valamit a gyermekeink érdekében. Hogyha most a kifogást támogatjuk, akkor a bizottságnak nem lesz semmiféle új javaslata, és lehet, hogy évek fognak eltelni. Éppen ezért jobb, hogyha egy kis lépést teszünk legalább a jó irányba. Ugyanakkor én azt is gondolom, hogy ha ez a javaslat átmegy, akkor fontos lenne azt elérni, hogy az Európai Bizottság nyomon kövesse a helyzetet, és a parlamentnek beszámoljon arról, hogy mi hogy halad, és a tagállamok mit tesznek, a partnerek mit tesznek. Tehát ez is nagyon fontos, de a kifogást még egyszer mondom, nem támogatjuk, mert úgy gondoljuk, hogy ezen keresztül kevésbé a biztonságos helyzetet fogunk teremteni a gyermekeink számára, de a jövőben is harcosan kiállunk a biszferon A teljes betiltása mellett. Köszönöm szépen, bizottság! Köszönöm szépen. Köszönöm. Egyetértünk eh, hajszlünk úrral abban, hogy ez egy fontos téma. Igaz az, amit ő elmondott. Most az, hogy a bizottság mit tesz jelenleg, és mi szerepel ebben a javaslatban, most mi ezzel úgy gondoljuk, hogy eh, azért itt a tartalmi szempontok is nagyon jók, és a jelenlegi helyzetet mindenképpen javítani fogja elég jelentős mértékben, hogyha elfogadjuk. Éppen ezért arra is emlékeztetnék, hogy mik a legfontosabb szempontjaink ebben a jogszabályban. Sokkal szigorúbb határértékeket szeretnénk a bisphenol A esetében meghatározni, mert ugye a csomagoló anyagokból könnyen átmegy ez az anyag az élelmiszerekbe, tehát most itt ugye a 0,5-ről fölmegy 0,06-ra ez az arány. Ugyanakkor fontos a kockázatkezelés a bizottság részéről. Ráadásul kiterjesztettük a hatáskört is, és ez is nagyon fontos. Nem csak a műanyagokra vonatkozik most már ez, hanem a bisphenol A egyik legfontosabb területén a bevonatok esetében. Ezen kívül a bizottság figyelembe vette azt is, hogy milyen nemzeti szintű korlátozások vannak, a francia példát sokan említették, és itt az óvatosság elvét szeretnénk alkalmazni, mert a bisphenol A át tud úgymond vándorolni az élelmiszerbe, és ezen keresztül a gyermekek szervezetében, és különösen erre a veszélyeztetett korcsoportra nézve fontos ez a javaslat. A bizottság tudja azt is, hogy milyen sok munka történt ezen a területen 2015 óta. Ugye a vegyi ügynökség is fontos lépéseket tett, és nagy munkát végzett a Bisferon A alkalmazásával kapcsolatban. Az EFSA 2015-ben szintén megvizsgálta az emberi szervezetre gyakorolt endokrin diszruptorok hatását, és annak az immunrendszerre gyakorolt hatását. Az EFSA ezen kívül megvizsgálta azt is, hogy a bisphenol A-nak való kitettség esetében milyen hatások vizsgálhatók meg, de még nincsen lezárása ennek a tanulmánynak. Megvan egy tolerált napi bevitt értékhatár, de az EFSA úgy gondolja, hogy nincsen endokrin diszruptor hatása a bisphenol A-nak. Tehát ez volt az EFSA-nak a végkövetkeztetése. Ami pedig az aggályokat illeti, az Európai Bizottság tisztában van azzal, hogy a bisphenol át még az újrahasznosított papírban is megtalálják, megtalálható, és a bisphenol A sajnos elvész a újrahasznosítás során, és nem lehet tudni, hogy hová tűnik el. Minden esetre az Európai Uniós tiltás 2020-ban fog életbe lépni a reach keresztül. Egy másik fontos kérdés, amire szintén utaltam már, az bizonyos tagállamok és az ipar kezdeményezéseire vonatkozik. Franciaországról esett szó, de voltak más korlátozások, Dánia, Svédország és Belgium esetében is, és ezeket is figyelembe vettük, amikor a bizottsági javaslatot kidolgoztuk. Tudjuk azt is, hogy az ipar is tevékenykedik azon, hogy felváltsa ezt az anyagot, és tudjuk, hogy bizonyos tagállamokban teljes tiltás van életben, ugyanakkor azért tényleg nehéz a helyzet, például azért is, mert nagyon nehéz egy helyettesítő anyagot találni bizonyos termékek esetében. Jelenleg nagyon kevés hatásvizsgálat bizonyítja az alternatívákat, éppen ezért nem lehet tudni azt sem, hogy az alternatív anyagoknak a biztonsága milyen szintű. Reméljük, hogy ezt figyelembe fogják venni, amikor szavaznak, mert itt az ipari termékekre nem vonatkozik mindez, illetve ö, olyan ipari ö, gépezetekre, amelyek ö, révén ugye a gyártási folyamatban találkozhatnak az élelmiszerek, vagy akár a tárolás ö, szállítás során is. Volt egy kérdés arra vonatkozólag, hogy az Európai Bizottság figyelembe vette-e a francia intézkedéseket, ahogyan elmondtam, ez nem egy teljes tiltást jelent Franciaországban sem, és az Európai Bizottság természetesen kapcsolatba lép majd a francia hatóságokkal, hogy megvizsgálja azt, hogy vannak-e átfedések, vagy van-e a francia mm, hatóságok részéről hajlandóság arra, hogy az intézkedéseiket felülvizsgálják, illetve megvizsgáljuk majd azt, hogy mik a különbségek és mik az átfedések a két jogszabálytervezet között szeretnénk hangsúlyozni azt is végkövetkeztetésként, hogy nem állunk, nem álltunk le. Az Európai Bizottság az EFSA-t felkérte arra, hogy újra értékelje a bisphenol át teljes mértékben, és az EFSA részéről most ezt várjuk. 2019 végére legkorábban várható ennek a tanulmánynak a bemutatása. Egészen addig pedig az EFSA rendkívül intenzíven dolgozik a témán, és természetesen az Európai Bizottság is mindent megtesz annak érdekében, hogy lépjen, hogyha az szükségesnek mutatkozik az EFSA iránymutatásai alapján. Tehát egyáltalán nem igaz, hogy itt vízben lennénk. Teljes mértékben összhangban vagyunk a rendelet mindenféle szempontjaival, a fogyasztóvédelemmel, az emberi egészség és biztonság védelmével, úgyhogy arra is emlékeztetnék, hogy 27 tagállam támogatja ezt a javaslatot a 28-ból, 2017. szeptemberében ez volt legalábbis a helyzet, és hogyha visszautasítjuk ezt a rendeletet, akkor valóban az a annak a kárát a fogyasztók fogják meglátni. Köszönöm szépen. Ezzel lezárjuk a vitát ezzel a kérdéssel kapcsolatban, később fogunk szavazni. Illetve már is fogunk szavazni, hiszen ez a következő napi rendi pontunk, az elektronikus szavazás. Remélem, hogy kezükben van a szavazókártya. Ha mindenki elfoglalta a helyét, még egy kicsit várjunk erre. Akkor először is a bisphenol áról szavazunk, az erre vonatkozó kifogásról. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Nem látom megjelenni itt a szavazatokat. Mindenki szavazott? Igen, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk a kifogást. Utolsó szavazás. Ajánlás tervezett, kifogásról való lemondás az üvegházhatást okozó gázok e, közösségen belüli kereskedelmi rendszeréről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Ezzel a szavazást le is zártuk. Következő napirendi pontunk e, eszmecsere Sziliánides biztos úrral. Pár perc múlva kezdődik majd ez az eszmecsere.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

Uh, uh, Kedves kollégák, kérem, mindenki foglaljon helyet. És az önök nevében sok szeretettel köszöntöm Stylianidis biztos urat, eh, aki egy javaslat eh, közzétételével kapcsolatban eh, látogat el hozzánk az európai polgári védelmi eh, rendszer reformjával kapcsolatos javaslatról van szó. Ez egy rendkívül fontos téma mindannyiunk számára. Tehát a humanitárius segítségnyújtásért és a válságkezelésért felelős biztos látogatához az uniós polgári védelmi mechanizmus eh, ról fogunk vitázni. Ez a mechanizmus a természeti katasztrófák és egyéb helyzetek kezelésében fontos szerepet játszik. Meg is adom a szót a biztos úrnak, és utána pedig kérdéseket tehetnek fel a képviselők. Meg is adom a szót, tessék. Biztos úr. Köszönöm szépen, kedves elnök asszony, kedves kollégák, először is boldog új évet mindenkinek, önöknek, családtagjaiknak, szeretteiknek. Ahogy az elnök asszony már elmondta, azért találkozunk itt most, hogy hogy a, a eszmecserét folytassunk a mentési mechanizmusról, nem először látogatok ide, illetve nagyon sok, sokukkal találkoztam már személyesen, de az első alkalom, hogy itt a szakbizottságban találkozunk. Köszönöm a meghívást. Az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának erősítése a célja, a rescue részrehozása a célja az Európai Bizottság javaslatának, és nagyon örülök annak, hogy önök ilyen gyorsan felkarolták ezt a javaslatot. Az idő nagyon fontos, és az mi célkitűzésünk az, hogy erősítsük ezt a mechanizmust minél gyorsabban. A megelőzés, a felkészülés és a katasztrófákra való válaszadás a lényeg ennek, főleg az életmentés és a vagyonmentés annak érdekében, hogy az európai polgárokat megvédjük, és a környezetet megvédjük. Azért, mert sajnos a következő természeti katasztrófa már kopogtat az ajtónkon. Önök is nagyon jól tudják, önök, akik ennek a szakbizottságnak a tagjai és szakértelemmel rendelkeznek, nem ignorálhatjuk a klímaváltozás tényét. Ez folyik, megtörténik, és most, és nem ignorálhatjuk ennek a fatális következményeit. Ez nem fake news, és erre szeretnék még egyszer utalni a gyakoribb és intenzívebb árvizek, a viharok, az asszályok, az erdőtüzek eh, gyakran egy időben merülnek ezek föl több országban, és tudjuk, hogy a katasztrófák nem állnak meg a határon. Először is eh, a természeti katasztrófák emberekre e, és az emberek e, tulajdonára vannak hatással, a e, ingatlanaikra, ingóságaikra, egészségükre, egészségükre és biztonságukra. Ezek nagyon fontos következménnyel járnak a kulcsfontosságú gazdasági ágazatokra, erdészetre, halászatra, mezőgazdaságra. Másodszor ezek az környezetre is hatással vannak, és a biodiverzitásra. Az eko, ökorendszerek nagyon sebezhetőek, és nagyon kivannak téve ezeknek a változásoknak. Az állatfajok, növényfajok igyekeznek adaptá, igazodni az új kihívásokhoz. Harmadszor a természeti katasztrófák károsítják a kulturális örökségünket és a kulturális helyszínek is ki vannak téve a ezeknek a szokatlan hőmérsékleteknek, a, a nedvességtartalomnak, páratartalomnak, esőzésnek és a tengerszint emelkedésének. Tehát hadd mondjam el még egyszer, a klímaváltozás nem fake news, ez a valóság, és sajnálatos módon ez már valósággá vált. Mindenki, a vezetők minden politikai vezetőnek tudatában kell lennie ennek. Ezért az Európai Unió és az európai tisztviselők a Párizsi Egyezmény betartását tűztük zászlónkra, és eh, biztosak vagyunk benne, hogy ez az egyetlen módja a túlélésnek. Egy, senki sem bújhat el a klímaváltozás elől, északon, délen, keleten, nyugaton. Ma reggel a CNN, a BBC World és minden vezető média csatorna beszámolt a kaliforniai, illetve texasi súlyos árvizekről. Vagy nézzük meg az európai kontinenst 2017-ben. Ez egy drámai év volt. Példátlan erdőtüzek Portugáliában, Horvátországban, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, Görögországban, még Írországban is, Montenegróban, Albániában, Tunéziában két évvel ezelőtt Grönlandon voltak erdőtüzek. Ez nagyon egyedi és furcsa esemény volt. Aztán az Ophelia hurrikán az Egyesült Királyságban, Írországban súlyos árvizeket okozott. Aztán halálos kimenetelő viharok Görögországban, Németországban, Lengyelországban, Csehországban és Albániában. Olyan katasztrófákról van szó, amelyek több száz életet, emberéletet követeltek, súlyos gazdasági, szociális és környezeti kárt. A statisztikák szerint kb. 10 milliárd euróba került, vagy 10 milliárd eurós kárt okoztak ezek 2016-ban Európában. Kedves kollégák, a természeti katasztrófák tehát egyre gyakoribbak és egyre intenzívebbek. Egy időben történnek meg, több tagállamban egyszerre, és a hatásuk el, nem előrelátható, és súlyos szükséghelyzeteket teremtenek, amelyek a természeti kapacitásokat teljesen letaglózzák, még a nagy tagállamokban is. A nemrégi természeti katasztrófák azt mutatták, hogy a meglévő elővigyázatossági vagy előkészítő intézkedések nem elegendőek. Ez elfogadhatatlan, hogyha Európa meg akarja védeni a polgárait, akkor ez így nem elég. Az új valósághoz kell igazodnunk, jobban fel kell készülnünk a válaszadással, és jobban meg kell előznünk ezeket. Ahogy elhangzott, az Európai Unió, azt, azt szeretnénk, ha az Európai Unió ne csak együttérzését tudja nyújtani a tagállamoknak a, a katasztrófák esetén. A jelenlegi polgári védelmi mechanizmussal sok mindent elértünk, az ezért felelős biztosként mm, büszke vagyok erre a rendszerre, hiszen láttam, hogy mennyi mindent el lehet érni vele. A jelenlegi struktúrák a meglévő önkéntes hozzájáruláson alapulnak, és nagyon hálás vagyok minden országnak, amely szolidaritást mutatott másokkal a szükséghelyzetek során. De ez az önkéntes rendszer már elérte határait. A klímaváltozás új hatásai miatt. És azért, mert, és ezt hadd hangsúlyozzam, Azért, mert sokszoros, szimultán válságokra kerül sor több országban. 2017-ben voltak olyan segítségkérések, amelyekre nem érkezett válasz. Csak a 17-ből csak 10 segítségkérésre sikerült teljes mértékben reagálni az erdőtüzek idején egyes esetekben csak túl későn, a szükséghelyzet után érkezett meg a felajánlás. Én ezt láttam a helyszín, helyszínen, és ez nekem, európai tisztviselőnek egy nagyon fájdalmas tapasztalat volt. Tavaly Portugáliában az erdőtüzek során, októberben, még olyan országok is amelyek kiváló szolidaritási rekorddal rendelkeznek, nem tudtak segíteni, mert a saját katasztrófáikkal voltak elfoglalva. És ez egy nagyon fájdalmas tapasztalat volt Portugáliában, és ezzel beláttuk, hogy Európának erősítenie kell a kollektív válaszadást a katasztrófákra. És ezért novemberben az Európai Bizottság úgy döntött, hogy az Európai Unió civil védelmi mechanizmusát, polgári védelmi mechanizmusát megerősíti, és létrehozza a rescue rendszert. Ezeket a javaslatokat egyhangulag fogadtuk el a kollégiumban, és ennek nagyon, ezért nagyon hálás vagyok. Sokan önök közül ismerik ezeket a javaslatokat, de hadd hangsúlyozzak egy nagyon fontos dolgot, hiszen nagyon sok tagállami látogatást tettem már, és tisztázni szeretnék néhány félreértést. A Rescue nem helyettesíti a tagállami mm, fellépéseket. Az elsődleges felelősség a természeti katasztrófák esetében továbbra is a tagállamok kezében van. A Rescue kiegészíti az erőfeszítéseiket ott és ahol erre szükség van, ahol a tagállami kapacitások és források nem elegendők. Más szóval, a Rescue egy biztonsági háló lesz, amikor ö, súlyos, súlyos kivételes ö, szükséghelyzetekre kerül sor, és a tagállami kapacitások nem elegendőek. Tehát európai szolidaritásról van szó gyakorlatban, amikor is a természeti erőforrások, természeti kapa, tagállami kapacitások teljesen kihasználásra kerültek. Hadd mutassam be röviden ezt a javaslatot. A Rescue struktúrája két pilléren nyugszik. Ez két kiegyensúlyozott és egymástól kölcsönösen függő pillér. és ezért szeretnék a szolidaritás és a felelősség közötti kapcsolatra még egyszer eh, utalni. Mind a kettő egyformán fontos, hiszen a szolidaritás a felelősséggel kéz a kézben jár. Ez a meggyőződésem. És a tapasztalatom eh, eh, is A Rescue-val az Európai Uniónak lesz egy saját kapacitása arra, hogy válaszoljon a szükséghelyzetekre, és a piramis struktúra három szintjén van a vezetői illetve parancsnoki illetékesség. Ezzel párhuzamosan erősítjük a pénzügyi ösztönzőket is a tagállamok számára, hogy a saját kapacitásaikat rendelkezésre bocsássák másokkal, mások számára. A tagállamoknak tehát segítünk abban, hogy fenntartsák, eh, javítsák, eh, kiigazítsák, eh, és szállítsák a nemzeti kapacitásaikat és mentési kapacitásaikat oda, ahol erre szükség van. Ez lesz az Európai Polgári Védelmi Pool. Most pedig hadd térjek rá a második pillérre, a megelőzésre és felkészültségre. A felkészülés és felkészültség és megelőzés nélkül semmit nem fogunk elérni. Megfelelően tervezett és koordinált megelőzési és felkészültségi fellépésekre van szükség Hadd adjak egy példát erre. Tegnap a németországi klímaváltozás hatásaival foglalkozó kutatóintézet közzétette a véleményét azzal kapcsolatban, hogy nagyon nagy szükség van világszinten, de európai szinten is, főleg Közép-Európában is a e, felkészültség és a megelőzés erősítésére a megerősödött e, e, veszélyek miatt. Ma szinte nincs semmilyen szerepünk az megelőzés és felkészültség területén az Európai Uniónak gyakran nem is tudjuk, hogy ez tagállamok megteszik-e ezt, de szeretnénk, hogyha a tagállamok e- egy megrengethetetlen kockázat elemzési, értékelési és kockázat csökkentési tervezéssel rendelkeznének. Szeretnénk erősíteni a tagállamok erőfeszítéseit ebben a, ezen a területen. Emellett egy közös megelőzés és felkészültségi kultúrát szeretnénk létrehozni, a szakértelmünket szeretnénk felki, felkínálni egy európai polgári védelmi tudáshálózat számára. Emellett a javaslatunk másik része, ez egy nagyon hatékony és hatásos és egyedi rendszer. A strukturális és a beruházási alapok támogatást nyújthatnak a tagállamoknak a kockázatkezelés és kockázatcsökkentési erőfeszítéseinkben. Ezek pedig kulcsfontosságúak a felkészülés és előkészület megelőzés és felkészültség területén. Nagyon nagy szükség van a különböző európai alapok közötti koordinációra, annak érdekében, hogy a tagállamoknak több ösztönzőt adjunk a megelőzés és a felkészültség erősítésére. Természetesen a tagállamokat támogatni kell minden Európai Uniós politikában és eszközben, környezetvédelem, klíma, egészség és kutatás, ezeket említeném példának. Végül, de nem utolsó sorban, a Rescue a méretgazdálkodáson is alapszik. Mind ami a válaszadási kapacitást, mind pedig ami a felkészültséget illeti. A rescue tehát arról szól, hogy maximális hatékonyságot érjünk el minimális bürokráciával. Kedves kollégák! A rescue megmutatja, hogy elkötelezettek vagyunk abban, hogy az Európai Unió támogatását erősítsük azokban a szituációkban, amikor a természeti katasztrófák veszélyeztetik az európai polgárok életét, tulajdonát és környezetét. A plenáris vitán önök már említették, hogy nagy érdeklődéssel fordulnak ezután ez iránt a téma iránt, és tudjuk, hogy a következő természeti katasztrófa előbb-utóbb bekövetkezik, ezért nagyon fontos, hogy erősítsük a választási kapacitásunkat minél gyorsabban. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmüket, és várom a hozzászólásukat, megjegyzéseiket. És azt gondolom, hogy mindannyian osztjuk ezeket az aggodalmakat, és mindannyian belátjuk, hogy ezt a rendszert erősíteni kell, hogy megfeleljünk a kívásoknak. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, biztos úr meghallgattuk, amikor a szükséghelyzetekről beszélt, és hogy milyen rendszereket akarunk kiépíteni. Mit a szakbizottságban nagyon gyorsan szoktunk dolgozni, felkészülünk a nyárra, Hát reméljük, hogy nem történik semmi, de ha esetleg mégis, akkor legyünk felkészülve bármire. Készítünk egy jelentést, és az első hozzászólónk a maga a jelentéstevő, ennek a dossziénak a felelőse. Köszönöm szépen. Köszönöm a prezentációt. Nagyon röviden fogok csak hozzászólni. Szeretném volna néhány kérdést feltenni. Már meg tudtuk kezdeni a vitát, és láttuk azt is, hogy a bizottság és a parlament között itt most nagyon nagy szintónia alakult ki. Láthattuk azt, hogy a tagállamokkal is történtek egyeztetések, például a hadi kórházak létrehozása tekintetében. Engem az érdekelne, hogy ezek a viták, illetve beszélgetések, párbeszéd, ez mikor történt meg, és hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk egy nem igazán várható, de azért nagy katasztrófa bekövetkezne, amely akár biztonsági kérdéseket is felvet, és akár a terrorizmus ellenes szakbizottság munkájának körébe tartozna. Ezen kívül pedig az is érdekelne engem, hogy a rescue részéről a munkatársak, akiknek fel kellene mérniük a helyzetet, és olyan mechanizmusokat kellene felállítaniuk, amelynek révén könnyen megközelíthetőek, illetve be, hamar bedobhatóak lesznek ezek az eszközök. Ki fogja ezt a munkacsoportot vezetni, és hogyan fog működni ez a munkacsoport? Ön mindig az felkészülés és az előkészülésről beszél, szinte rögeszmésen, mi is így gondolkodunk egyébként erről, és ez bizonyítja a parlamenttel való közös munka is, a bizottság és a parlament közös munkája az elmúlt jogalkotási ciklus során. Engem az érdekelne, hogy vajon vannak-e további előnyök a jelenlegiekhez képest, hiszen a bizottság akár kérhet rövid távú vagy hosszú távú felkészülési terveket a tagállamoktól is. Gondolja-e ön azt, hogy esetleg ezt az aspektust tovább kellene mélyíteni, hogy láthassuk, hogy hogyan lehet segíteni a tagállamokat a költségek területén, hiszen biztonságot szeretnénk elérni. Most itt főként Európa déli területeire gondolok, hiszen ezek mindenféle természeti katasztrófának sokkal jobban kivannak téve. Ugyanakkor eszközökre lenne szükségünk annak érdekében, hogy a tagállamok ezeket a költségeket tudják állni, de ez befektetésekkel is járna, és fejlesztéshez is járulna. Korábban ezt mindig úgy tekintettük, mint hogyha valami költségféleség lenne, de ez igaziból egy motorhatású befektetésként is felfogható. Köszönöm. Dáli asszony a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, biztos úr, hogy eljött, és részletesen tájékoztatott minket. Már találkoztunk ezen kezdeményezés kapcsán, és tudja ön is, hogy támogatok minden kezdeményezést ezen a területen, hiszen azt tapasztaljuk, hogy egyre gyakoribbá válnak az ilyen válsághelyzetek, főleg a klímaváltozás miatt. Ezért sokkal jobban kellene koordinálni az EU-s fellépést, hogy meg tudjuk eh, akadályozni a, minél jobban a természeti csapásokat. Néhány ponton kérném azt, hogy eh, tisztázza, pontosítsa néhány eh, pontban azt, amit kérdeznek öntől. A e, tagállamok, a régiók, e, szigetek e, sokszor szenvednek az éghajlatváltozástól, különösen a szigetekre igaz ez. Hát ezek a régiók, ezekkel, ezekkel a régiókkal, szigetekkel hogyan kíván foglalkozni, és hogyan kívánja biztosítani azt, hogy a teljesen elvágott, elszigetelt, duplán is elszigetelt helyzetben lévő szigetek időben megkapják a segítséget, és nem csak túl későn. Még egy pont, amire a kollégám is utalt, ez a tábori kórházzal függ össze. Itt van egy javaslat, hogy egy gyorsan telepíthető tábori kórházak lehessen létrehozni az Európai Orvosi Hadtest részére, Európán kívül vagy belül. Most ez hogyan működne? léteznek-e iránymutatások ezzel kapcsolatban, hogy hogyan kerülne felállításra ez a tábori kórház, és um, lehet -e ezt valóban az eu belül is, és az EU-n kívül is ilyen tábori kórházakat létrehozni. Köszönöm szépen, Görling asszony. Nem kíván szólni, akkor Torres asszony. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy beszélünk eh, a klímaváltozás eh, hatásairól. Mert valóban ezeknek óriási hatása van nem csak az európai, hanem általában a világ lakosságára. Tudjuk azt is, hogy a klímaváltozás eh, súlyos hatásokkal volt mint például az erdőtüzek, Spanyolországot, Portugáliát említhetném főként, de hát volt itt asszály és mindenféle más is, és ennek nagyon nagy hatása van nem csak a közvetlenül kitett személyeknek, hanem általában a gazdaság egészére, a termelési ágazatokra is. Fontos lenne az, hogy megváltoztassuk ezt az egész termelési módszert, hogy fenntarthatóbb bolygót tudhassunk magunk alatt, mert így tudjuk csak megakadályozni a klímaváltozást. Van itt egy olyan téma, amelyről nem esett szó, de szerintem alapvetően fontos. Ne felejtsük el azt, hogy vannak klímamenekültek is, akik azért kell elmeneküljenek otthonról, mert nincsen hozzáférésük a természeti erőforrásokhoz, és ezért nem tudnak a hazájukban élni, gyakorlatilag el kell meneküljenek otthonról idén, 2018-ban már voltak halálesetek Európa tengereiben, és itt egy humanitárius és értékválságról számolhatunk be, egy olyan valóságról, amely minden áldott nap lesújtó képet mutat. Szíria kapcsán azt láthattuk, hogy ugye egy fegyveres konfliktus elől menekültek az emberek, de azért volt itt egy másik probléma is, amely szép lassan egyre inkább meghatározóvá vált, ez a víz hiánya volt, tehát ne felejtsük el azt, hogy itt megint csak a klímaváltozásra kell utalnunk, és hogy igaziból csak a termelési rendszerünk az, amely felelősség tehető minden, mindezért. Az elmúlt év során a Science magazinban olvashattuk azt, hogy 28%-kal növekedhetnek a az erdőtüzek, akkor, hogyha öm, ugyanígy folytatjuk a termelési módszerünket, tehát itt az üvegházhatású gázok miatt kialakult problémákat már nem tudjuk megakadályozni és ráadásul akár 180%-kal megnövekedhetnek a menekült kérelmek az Európai Unióba akkor, hogyha folytatódik a klímaváltozás. Egyébként ez már most is nagyon is megmutatkozik klíma menekültekről beszélünk, és politikai szempontból kell ezeket a kérdéseket is kezelnünk. Mi az, amit az Európai Bizottság tesz ezen a téren? Köszönöm. Mr. Líze. Líze úr. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, biztos úr, amit elmondott, és köszönöm a javaslatot is. Ezt nagyon jól mutatta be itt nekünk a szakbizottságban. Nem csak a klímaváltozás miatti problémákkal szembesülünk, sok más problémával is, de e, ezekben is szerepet játszik az éghajlatváltozás. Az Európai Bizottság javaslatát alapvetően támogatom, de azt kérném, hogy két ponton még szolgáljon nekünk további magyarázattal. Az első, miért olyan nehéz eh, a nemzeti kapacitásokat eh, rendelkezésre bocsájtani? Ön azt mondta, hogy néhány katasztrófa esetében Oroszország és EU kívül, néhány eh, más EU kívüli ország gyorsabban segítettek, mint EU tagállamok. Hát ez szinte nem is lehet igaz. Hát legalábbis nekünk azért gyorsabban kellene a kapacitásainkat rendelkezésre bocsájtani, vagy ha ez nem megy, akkor európai kapacitásokra lenne szükség. Tehát nem értem, hogy miért olyan nehéz a tagállamokat arra motiválni, hogy segítsenek, hogyha olyan kívüli országok ezt gyorsabban megteszik. A következő kérdésem Nos, beszéltünk a megelőzésről, de hát erdőtüzek kapcsán például sokszor erdőgazdálkodási hibák vannak, sokszor szándékos a gyújtogatás, tehát nem csak elég, nem elég az erdőtüzeket kioltani, hanem legjobb nem megelőzni, hogy ne kerüljön sor erdőtüzekre. Köszönöm szépen, Kaperson asszony. Köszönöm szépen. Biztos úr, én azzal kezdeném, hogy ugyanazzal, amit már egyébként a plenáris ülésen is elmondtam, itt a klímaváltozásnak nem csak a megelőzéséről van szó, hanem arról, hogy mit tudunk tenni ellene, hiszen már itt van. Ne felejtsük el azt, hogy milyen jellege van ezeknek a meteorológiai változásoknak, és láthatjuk azt is, hogy mindez teljesen kezelhetetlenné teszi a helyzetet egy-egy tagállam szempontjából, mert óriási hatásokról van szó. Tehát itt EU-s fellépésre van szükség. Én mindenképpen azt szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos azt megvizsgálni, hogy az Európai Unió különböző területein, régióiban hogyan hat a klímaváltozás. Közép-Európában általában az árvizek, Dél-Európában az erdőtüzek, tehát itt terveket kell kidolgozni, és eszközöket kell bevetni a megelőzés és a kockázatkezelés területén is. Emellett pedig a vízkészletek problémáját is fel kell mérni. Számomra nagyon fontos az is, hogy a visszaállítás, tehát a tehát a, felépítést is szorgalmazzuk a szolidaritási alapon keresztül, hiszen Spanyolországban például, de más régiókban is, annak érdekében, hogy a szolidaritási alapból részesülhessünk, egy régiós GDP arányú kalkulációt kell végezni. Nos, hát vannak ugye olyan területek, ahol többen laknak, sűrűbben lakottak, vagy kevésbé sűrűen lakottak, ezt is figyelembe kell venni, mert vannak olyan régiók, amelyek amelyekben kevesebben laknak, de mondjuk sokkal gazdagabbak, tehát itt nem egy GDP arányos, hanem egy GDP per fő arányos megközelítés kell szerintem alakít, alkalmazni. Spanyolországban nagy problémát jelentett az is, hogy nem voltak olyan kritériumok, amelyeknek az alapján egy nemzeti park esetében fel tudtunk volna lépni, és kérhet, kérni tudtuk volna a szolidaritási alapbeli segítséget. Tehát itt mindenképpen koherenciára van szükség az összes pénzügyi eszköz tekintetében, az összes EU-s politika területén, és figyelembe kell venni azt is, hogy a globális klímaváltozás mindenre hatással van, az emberiek mindennapi életére, az egészségre, tehát egy központi testületre lenne szükség, amely eu szinten kezeli a klímaváltozás kérdését, és ilyen értelemben sokkal hatékonyabban lehetne fellépni. Emellett pedig nagyon jónak gondolom a tábori kórházak kialakítását, mert ez egy lehetőség, ez tényleg egy lehetőség, ezeknek a kialakítása, és ezt például az ebola esetében is be tudtuk volna vetni tavalyi évben. Mr. Peterle. Peterle úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, a tavalyi év egy valóban nehéz év volt. Árvizek, erdőtüzek nagy számban fordultak elő. Ugyanakkor hurikánokat is megemlíthetnénk. Szlovéniáról szólva Európai támogatásokat, európai pénzeket eh, használtunk fel, például arra, hogy építsünk a repülőtéren egy eh, hangárt, és eh, ezt egy, egy hatalmas vihar azonban ezt tönkretette. Az építőipari ágazatban véleményem szerint szigorúbb normákra, szabványokra lenne szükség hogy ne eh, hogy megelőzzük az ilyen pusztításokat. Jobban kell védeni az építményeket eh, megfelelő normák betartásával, és jobban kell vigyáznunk az építészeti örökségre. Azt szeretném kérdezni, hogy ezzel kapcsolatban milyen törekvések vannak a bizottságnál? Van valami újdonság eh, készülőben például, hogy jobban meg lehessen akadályozni az erdőtüzeket? Szeretném megköszönni egyébként az ön nagyon fontos munkáját. Gramatikákis képviselő parancsoljon. Biztos úr, az ön kezdeményezésem, hogy erősítsük az európai szolidaritást katasztrófa helyzetek esetén, valóban egy kiváló kezdeményezés, ezt mindenkinek támogatnia kell. Mindig van egy probléma a bürokráciával, sokszor késik a segítség, ezt próbáljuk most áthidalni. Az ön javaslata, ha ezt itt próbálom összefoglalni, két pontban ragadható meg. Közvetlenül katasztrófa után kell, és kell segítséget nyújtatni, de minden országban prevencióra, megelőzésre vonatkozó stratégiákat, terveket is ki kell dolgozni. Ön említette a természeti katasztrófákat, és azt, hogy milyenek mindig is elő fognak fordulni. De fontos, hogy a tagállamokat biztosuk arra, hogy mindent tegyenek meg az ember által okozott katasztrófák megelőzése érdekében. Tehát amikor eh, például árvizekről eh, beszélünk, eh, Attikában, görög tartományban nagyon szomorú példák voltak á, súlyos árvizekre. És még egy probléma, amivel behatóan foglalkoztunk. Dári asszony is egyébként említette már ezt. Tehát biztos, hogy nagyon fontos, hogyha van ilyen szolidaritási mechanizmus Európában, akkor mindig gondolni kell a szigetekre. Vannak kisebb, nagyobb szigetek, és ha ezeket figyelmen kívül hagyjuk, akkor a sziget lakóihoz soha nem jut el a segítsége. Teljesen egyértelmű, hogy a szolidaritási alapra a GDP másfél százalékát kellene fordítani. Hogy mondjak egy példát a szigetek problémájára. Szamaszráki egy gyönyörű sziget, mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy utazzanak el oda. Ott sok volt az árvíz katasztrófa és ez a sziget egy olyan régióban található, amely hátrányos helyzetben van, hiszen, és miután ez, ehhez a régióhoz tartozik, a sziget nem fért hozzá az alap a szolidaritás forrásaihoz, tesz hát szállja tartományban. A szigetek problémáját eh, tehát jobban eh, figyelem középpontjába kell helyezni. Ezek a szigetek sokszor nagyon kicsik, és nem tudják, tudnak egyedül megküzdeni a eh, problémákkal, a súlyos katasztrófákkal, ezért ezeket a különleges helyzetű szigeteket nagyobb mértékben kell figyelembe venni az alapokból nyújtott támogatásokkor. És még a megelőzéshez kapcsolatban, hogy tegyek egy megjegyzést, a helyi települési önkormányzatokat jobban be kell vonni a katasztrófa elhárításba, különösen a e, messzi szigetek esetében. Rögtön befejezem, e, biztos úr. Remélem, hogy mindezeket, amiket elmondtam, figyelembe fogják venni, és remélem, hogy majd e, gratulálhatunk az erőfeszítéseihez a későbbiek során is. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Látja a biztos úr, hogy nagy érdeklődés váltott ki az, amit ön elmondott, ez az egész témakör. Most kérem, hogy válaszoljon a felvetésekre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a pozitív hozzászólásokat köszönöm a kérdéseket. Engedjék meg, hogy az anyanyelvemen válaszoljak, hiszen pontosabban tudom kifejezni magamat az anyanyelvemen, különösen az ilyen konkrét kérdésekkel kapcsolatban. Kezdem rögtön a jelentés Tevő Gárdini asszony kérdésével. Egészen világos, hogy a javaslat nagy része foglalkozik eh, járványokkal, illetve azzal, hogy eh, a általunk biztosított források milyen szerepet játszhatnak a járványok leküzdésében. Ide tartoznak a mobil tábori kórházak, illetve az, hogy azonnal tudjunk reagálni, és a szükségleteket azonnal ki tudjuk elégíteni. A meglévő rendszerben is már létezik hogy az EU orvosi hatteste, én saját tapasztalatokat is szereztem, hiszen ebből koordinátor voltam, és igen, nagyon jó eredményeket sikerült elérnünk, például Angolában, a sárgaláz kapcsán, és ezt azt tapasztaltuk, hogy nagyon, ez valami nagyon értékes dolog lehet egy ilyen orvosi hadsest, és ez ebből a járvány kapcsán is ez bebizonyosodott, tehát sikerült valami jót eh, felépítenünk. De hogy még hatékonyabbak és eredményesebbek lehessünk, ahhoz valóban ezeket a mobil eh, kórházakat, tábori kórházakat el kell eh, tudni küldenünk azonnal olyan pillanatokban, amikor valamelyik tagállamokban például természeti katasztrófa következik be, vagy esetleg egy támadás, egy terrorista merénylet sújt valamilyen tagállamot. A szakértelem már megvan, sok tapasztalatot szereztünk, és azt hiszem más uniós mechanizmusokkal együtt egy koordinált fellépés keretében még sikeresebben tudunk cselekedni. Amit mindig is kihangsúlyoztam a rescue ez az új elkülönített tartalék nem helyettesíti a tagállamok hozzájárulásait, ez csak kiegészíti azt. Itt egyfajta piramis struktúrában gondolkozunk. Talán látták is már ezt a, ezt a képet, ezt az ábrát, a piramist. Itt tehát a rescue felépülését, felépítését látjuk. Az első szint az a tagállamok kompetenciája, azután a meglévő rendszereket, a polgári védelmi púlokat akarjuk felértékelni, és ezt követően következik a rescue, ez a kollektív vészhelyzeti reagálási kapacitásunk közös elkülönített tartalék. Ez ezt fogjuk tehát így felépíteni, javítani. Persze ez nincsenek ilyen varázslatos megoldások, és nem arról van szó, hogy a nemzeti forrásokat ignorálnánk, nem, itt csak a nemzeti eszközöket, forrásokat kívánjuk kiegészíteni. És teljesen egyetértek azzal az állásponttal is, hogy a megelőzés és a felkészültség, a preparedness legfontosabb, hiszen csak így tudunk megfelelően reagálni a klímaváltozás hatásaira is. Ez a, ezt a javaslatot egyébként nem szabad más politikai fel, uniós felépésektől elszigetelten tekinteni. Phil Hogan-nel, Karina Kretszúval és biztos társaimmal, aki, aki például a strukturális alapokat felelős, szorosan együttműködő és a prevenció, a megelőzés, a finanszírozás kapcsán erre nagy szükség van, hiszen itt a struktúrális alapok forrásai és felhasználása kerülnek fontos, tehát a koordináció a biztosok között. És a lényegesebb az, hogy mindig segítséget nyújtsunk a tagállamnak, de a tagállam saját nemzeti terve alapján, ez, ez mindig a kiindulási pont, és itt kell tovább lépni, javítani kell a természeti kapasztrófákra való reagálási képességünket. Hagyjak egy példát Görögországgal kapcsolatban is. Itt sokszor említik e, azokat a területeket, ahol erdőtüzek törnek ki, hogy erre valóban fel lehet -e készülni, mit lehet tenni az erdőtüzek megelőzése érdekében. Nos, fontos az együttműködés a e, helyi önkormányzatok Eh, grammatikát is eh, képviselő is említette ezt. És eh, gondoskodni kell arról, hogy, a, hogy jobb legyen a felkészültségi helyzet az erdőtüzek elleni védekezés kapcsán, hogy aztán a megfelelő pillanatban minden készen álljon. Dáli asszony is feltett egy nagyon jó kérdést a szigetekkel, a sziget helyzettel kapcsolatban és hogy a javaslat hogyan kíván ezzel foglalkozni, a szigeteken bekövetkező katasztrófákra, milyen, vála, milyen módon kívánunk majd reagálni. Nos, az én hatás körömön kívül is működnek különböző alapok, amelyek a szigeteknek kívánnak segítséget nyújtani szigetrégióknak, ezt én elég jól ismerem a saját hazámból, de mindez nem kielégítő. A Rescue kiegészítheti mindezt a szigeteken bekövetkező katasztrófák esetében néhány probléma kapcsán különösen, amelyeket a jelenlegi uniós lehetőségekkel még nem tudtunk megoldani vagy kezelni. Volt egy kérdés a tábori kórházakkal kapcsolatban is. Nos, az EU orvosi hatestével kapcsolatos tapasztalatok már rendelkezésre állnak, ezeket visszük most tovább. Ugyanis vannak problémák az orvosi hattest kapcsán, mégpedig a legnagyobb probléma az, hogy ennek sok tagállam nem tagja, hiszen a tagság önkéntes az orvosi hattestben. Hogyha minden tagállam és minden partner, mint például Norvégia, Izland, Törökország, Montenegro, a Fájrom, Macedónia és Szerbia is részt vesznek továbbra is ebben a rendszerben, akkor nehéz pillanatokban ez még sikeresebben vethető be. Eh, különösen természeti katasztrófák, illetve esetleges terrorcselekmények esetén már rögtön az első szakaszban, hiszen a legfontosabb az, hogy ott helyben azonnal eh, felesen építeni egy mobil kórházat. Torres asszony, igen, maximálisan egyetértek eh, önnel. Már igen, megjelentek eh, a klíma menekültek, egy új hullámuk is eh, Afrikából, Ázsiából menekülnek az emberek, eh, már most is a klímaváltozás miatt. Etiópiában én magam is jártam egy éve, és saját szememmel is láttam ezt. Az Európai Uniónak éppen ezért radikálisan ellen kell mondani eh, Trump elnöknek, amit a klímaváltozásról ugye gondol Trump elnök, <laughs> ezt, ezzel szembesítenünk kell őt, hogy itt nem fake newsról van szó, szóval ez nem egy kamú dolog, ki kell tartanunk a párizsi megállapodás mellett, és az Európai Bizottság továbbra is minden szükséges fellépést megtesz valamennyiünknek az egész világon folytatni kell az erőfeszítéseket, hogy korlátozni tudjuk a klímaváltozás hatásait. Erre egyedül nem vagyunk képesek hiszen mi Európai Unióként már nagyon sokat tettünk, minket élcsapatnak látnak mások, de hát másoknak is hasonló erőfeszítéseket kell tenni, hogy megvalósuljon a Párizsi megállapodás. Mi erre készen állunk. És vannak más megállapodások is, tagállamok vezető politikusai is kifejezése jutották, hogy tovább kell erősíteni a párizsi megállapodást. Kedves kollégák, már mi is megvitattuk több ízben is ezeket a kérdéseket, és itt valóban nagyon fontos témáról van szó. Ma az a helyzet, hogy a tagállami források a döntő időpontban, amikor ez a szükség van, nem állnak rendelkezésre, hogy a bajba jutott tagállamot segítsék ezek a források. Vegyük például Portugália példáját. Három hónappal ezelőtt alakult ki ez a súlyos helyzet, és nagyon-nagyon fájdalmas volt, szörnyű volt, ami történt Portugáliában azokon a napok, azokon a napokon mikor Portugália az európai mechanizmust aktiválta, akkor sajnos az volt a helyzet, hogy megjelent a Red Alert, a vörös riasztás mindegyik országban, akik segíteni tudtak volna, és a tűzet oltó repülőket tudtak volna küldeni, hogy el lehetett volna oltani ezeket a tüzeket, erdőtüzeket. Portugáliában. Én akkor éppen Franciaországban Nimben eh, tartózkodtam. Ez eh, kontinensükön a legjobb ilyen eh, katasztrófavédelmi központok egyike. De Franciaországban például mindenki azt mondta, hogy Franciaország ugye szembesül ezzel a kemény valósággal, de saját magának volt szüksége Például a pillanatban az összes rendelkezésre áll eszközre, és ezért nem tudtak ilyen segítséget nyújtani más országnak. És az ilyen beszámolókat nem lehet figyelmen kívül hagyni, és az épp szakértői értékeléseket, eh, amikor eh, akár eh, Olaszországból, vagy Görögországból, vagy Horvátországból, vagy Spanyolországból érkező esetleges segítségről volt szó. Nem, Portugália egyedül maradt. Ezért, és kell, hogy a nemzeti lehetőségeken, kapacitásokon felül legyen egy európai kapacitás, amelyből tényleg lehet biztosítani ezt a segítséget, amit a tagállamok külön-külön nem tudnak, nem képesek biztosítani. Ezért van szükség a rescue-ra. A rescue-t akkor lehet majd pont felhasználni, amikor a nap nemzeti tagállami kapacitások, erőforrások nem vethetők be, vagy nem állnak rendelkezésre, vagy nem kielégítőek hiszen előfordulhat, hogy az a problémával szembesül például egyszerre nagyon sok tagállam, például a klímaváltozás kapcsán és ön is pontosan ezt mondta el. A nemzeti forrásokat, tagállami forrásokat nem, nem tudták elküldeni, nem tudtak segítséget nyújtani más tagállamban, mert nem ez azt jelentette volna, hogy a saját tagállami szükségleteket kellett volna figyelemben kívül hagyni, és ezekre nem maradt volna akkor forrás az a segítséget nyújtó tagállamnak. Tehát ez a rescue, ez az európai tartalék, ez nem jelent több, nagyobb bürokráciát. A tagállamoknak helyben megvannak a saját tervei, elég személyzet is rendelkezésre állhat. Visszatérve megint csak az erdő tüzekre, ezek kapcsán egyértelmű, mire van szükség, helikopterekre, tűzoltást végző repülőgépekre kell, hogy legyen egy ilyen európai kapacitás, hogy az ilyen veszélyhelyzetekben azonnal lehessen segítséget nyújtani megelőzés kapcsán. ennek természetesen igaza van. Itt is voltak olyan esetek néhány országban, ahol hát, különböző okok miatt miatt, szabálytalanságok miatt, például amelyek a regionális területi felosztás kapcsán merültek fel, és visszaélések is voltak. Ezért van szüksége prevention and preparedness-re, ezt a politikát akarjuk erősíteni, támogatni, nem szabad, hogy legyenek esetleg arra ösztönzők, amik, miért amik miatt a gyújtogatók indítatva érzik magukat arra, hogy ilyen cselekményeket kövessenek el. A rescue más, mint a szolidaritási alap. Itt hadd mondjam el, hogy mi a két legfontosabb különbség. Az egyik, az egyik terület Krecu asszony hatás körébe tartozik. Én most hogy megyek valami egészen egyszerű dolgot. Talán vonhatnánk egy analógiát a szolidaritási alapból folyosított támogatásokkal, amikor amelyeket Közép-Európa árvizei kapcsán az elmúlt öt évben folyósított az Európai Unió. Hogyha ezt a pénzt eh, a megelőzésre és a felkészülésre fordították volna, aztán hatékonyabb lett volna. A tanulmányok egyértelműen rámutatnak arra, hogy kevesebb pénzből is több életet lehet megmenteni, hogyha nagyobb hangsúlyt kap a megelőzés. Tehát ne a szolidaritási alapra költsünk annyit, hanem a eh, prevencióra és a felkészülésre közülésre. E, persze, ez nem jelenti azt, hogy a szolidaritás alapna ne legyen forrás, de hiszen vannak olyan helyzetek, amikor ebből kell e, támogatást nyújtani. E, Kretszú kollégának sokszor elmondtam a véleményemet. Kretsz asszony járt eh, Galícia tartományban, ő saját maga is megnézte, hogy eh, mi a helyzet, és ezt követően eh, támogatásokat is folyósítottak a szolidaritási alapból. De még egyszer ragaszkodom ahhoz, hogy igenis a prevenció jobb, hatékonyabb, mintha utólag próbálunk tenni valamit. A megelőzés mindig jobb, tehát prevencióra kell többet költeni. Nem szabad megvárni azt, hogy bekövetkezzen a katasztrofa, és akkor azután a szolidaritási alapból nyújtsunk támogatást. Nem, megelőzésre kell sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni hogy legyen -e a klímaváltozást figyelő, megfigyelő központ, hozunk-e létre egy ilyet. Most Kanyita kollégámtól tudom, hogy nagyon sok olyan szolgálat van nálunk a bizottságnál is, melyek ezzel a kérdéssel foglalkoznak, valóban nagyon szorosan nyomon követnek minden jelenséget, ami esetleg a az változással függhet össze. Tehát mi valóban a párizsi megállapodás kapcsán is az élen járunk ezen a területen. De a bizottság mindig nyitott új javaslatokra is, hogy felértékeljük a munkát, illetve hogy a szolgálatok még többet tegyenek, és még jobban tudjanak reagálni a klímaváltozások hatásaira. Kedves kollega, kedves volt miniszterelnök úr, igen, most önnek válaszolok. A város rendezés területén is előrelépésre van szükség, és ehhez szükséges támogatást adni a strukturális alapokból is. Phil Hogannel és Kreci asszonynal is együtt munkálkodunk ezen. A Rescue egy, egy ernyő tulajdonképpen, amely azt hivatott elősegíteni, hogy ezek a különböző szolgálatok jobban koordinálják a saját tevékenységüket. Az európai alapok ilyen módon valós támogatásonak adni a megelőzésnek és a felkészülésnek. A Rescue eh, kapcsán, a reszű segítségével valóban azt tudjuk demonstrálni, hogy mi, Európai Unió, európai intézmények nem csak bürokraták vagyunk, ahol különböző anyagok, dokumentumok készülnek, ahol csak a papíron történnek a dolgok, hanem, és nem messze élünk az emberek mindennapi szükségleteitől, nem. Itt bizonyítani tudjuk, hogy van egy egy olyan arcunk, ami, ami valóban azt jelzi, hogy igenis szolidárisak vagyunk egymással, és hogyha e, valahol Európában egy e, katasztrófa helyzet van, igenis bizonyítanunk kell az embereknek, hogy Európa képes e, szolidár, szolidáris lenni, amikor a polgárainak erre szüksége van. Ugyanis nem mindig gondolják ezt az emberek. Azt, sokszor azt hiszik, hogy mi túl messze van itt az EU bürokrácia az ő mindennapjainktól, és a rescue azt hivatott és azt fogja bizonyítani, hogy még el is megéljük a szolidaritást. Katasztrofális erdőtüzek eset esetében, egy most egy konkrét példát mondok, amikor Franciaországból és Olaszországból küldtek ki a, az ö, repülőgépeket, és az emberek látták hogy ezen a konkrét példán, hogy igen, Európa ezzel a segítséggel azonnal a döntő pillanatban segíteni tudott. Ezért ragaszkodom ehhez, hogy a rescue rendkívül fontos, ugyanis pont a katasztrofa bekövetkeztekor azonnal abban a pillanatban, amikor erre szükség van, érkezik a segítség, és ezzel igenis világosá tesszük a polgárok Eh, felé, hogy igen, az európai intézményeknek van emberi arca. Ami az épületek ellenálló képességét, stabilitását illeti, ugye Londonban volt ez a szörnyű katasztrófa, és hát ott is nagyon fontos szerepet kaptak európai alapok. Elizabeth Pienkowska kolléganőm foglalkozik ezzel a kérdéssel, és egy új javaslatot készít elő az épületek stabilitása témakörében. De a rescue kapcsán is látjuk azt, hogy mennyire fontos az azonnali reagálás. A rescue persze nem helyettesített minden más szolgálatot, illetve például az épületek stabilitására vonatkozó már többi erőfeszítés sem. Végezetül lassan a mondandóm végére érek. Még eh, uh, kollega kérdésére szeretnék uh, reagálni. Ön is említette a szolidaritási alapot. Nagyon fontos, uh, amit mondott. Kolléganőm Kretszó asszony folyamatos tájékoztatást kap erről, és hajlandó bármikor tárgyalni tagállami kormányokkal, vagy más szintű regionális vagy helyi önkormányzatokkal, intézményekkel, eh, arról is, hogy hogyan lehetne növelni ugye ezeket a forrásokat. Eh, talán az eh, új több éves pénzügyi keret kapcsán, ugye majd lesznek tárgyalások a parlamentben, a tanácsban. Egyetértek önnel, hogy, és különösen a francia kapcsán igaz ez, hogy a kompetencia sokszor helyi szintű, vagy tartományi szintű, ezért is nagyon fontos a régiók közötti együttműködés. A következő hónapokban szeretnénk a tagállamok helyi regionális kormányzatával is felvenni a kapcsolatot. Már jártam Brémában, Hamburgban is, hogy a szövetségi tartományi szintű tárgyalásokat is folytassunk. Hollandiában jártam tegnap, azután voltam Luxemburgban, ma még el fogok utazni Bulgáriába, illetve nagyon sok más országgal is felveszem a kapcsolatot, és tárgyalok, hiszen nagyon fontos az, hogy tovább javítsuk ezt a javaslatot, és különösen hangsúlyosan a helyi önkormányzatokat jobban bevonjuk a munkába. Nagyon konstruktív volt ez a vita. Mindent feljegyeztem, amit önök itt elmondtak, az aggájaikat, Eh, és remélem, hogy eh, sok mindenre választ tudtam adni. Biztosak lehetnek abban, hogy a rescue-ra nagyon nagy szükség van, még soha nem volt szü- nagyobb szükség eh, a rescue-ra, hiszen nagyobb természeti katasztrófákat el tudunk hajtani, meg tudunk előzni, és azt is tudjuk majd bizonyítani, hogy Európának igenis van egy humánus emberi arca. Köszönöm szépen ezt az elkötelezettséget, ezt a sok javaslatot, és mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy önt támogassuk, és reméljük, hogy így felkészültebben tudjuk majd a problémákat kezelni a természeti katasztrófák esetén, akár a klímaváltozás okozta katasztrófák esetén is. Köszönöm szépen, és természetesen én is azt szeretném még elmondani, hogy én bármikor nagyon szívesen találkozom bárkivel, az kollégáim is nagyon szívesen találkoznak bárkivel, mindig rendelkezésre állunk, szívesen beszélgetünk, az új javaslatokat, mindent nagyon szívesen veszünk. Én erőteljesen hiszek benne, hogy az a közös bölcsesség kell, hogy áthassa az egyéni bölcsességünket is. Köszönöm szépen, biztos úr! Most pedig, kedves kollégák, ahogyan elmondtam már, lesz egy napirendbeli változás, és ezért következik a gyermekgyógyászati rendelet alkalmazása, Uh, good morning, uh, uh, Chair. Jó napot kívánok! Mindenkit köszöntök, kedves parlamenti képviselők! Szeretnék röviden bemutatni a helyzetet. Először is azzal kezdeném, hogy vizsgáljuk meg a gyógyászati területen hogyan néz ki az európai jog. Mi mindig az innováción, innováció mellett, de a magas minőség és a hatékonyság és az egészségvédelem, a biztonság a legfontosabb vezérlő elveink. Nagyon fontos a gyermekek helyzetének megvizsgálása, ezért is 2007-től kezdve egy kimondottan gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek kérdésében is jogot alkottunk, most már tíz éve, tehát ez a rendelet, ez életben van. A mostani felülvizsgálatban, amelyet 2017. októberében valósítottunk meg, az első tíz év hatásait vizsgáltuk, és remélem tovább tudunk menni. Igen, megpróbáltuk megvizsgálni azt, hogy milyen faktoroknak lesz hatása erre a rendeletre. És megnéztük azt is, hogy a 2016. decemberi európai parlamenti állásfoglalás milyen viszonyban van ezzel a rendelettel. Ugye a, az információszerzés, a gyermekgyógyászati kutatás támogatása révén azt láthattuk, hogy sokkal magasabb mértékben alkalmaznak klinikai teszteket az elmúlt tíz év során. Ez pedig gyakorlatilag azt jelenti, hogy legalább 50 olyan kísérletet végeztünk, amely gyermek gyógyszerekre vonatkozott, és folytatni is fogjuk mindezt biztosítva a lehető legmagasabb szintű védelmet a gyerekek számára. Szeretnénk egy átlátható, nyílt rendszerű gyermekgyógyászati vizsgálatokat, vagy gyermekgyógyszer vizsgálatokat engedélyezni a szülők és a gyermekek bevonásával, és azt láthattuk, hogy 260 új gyermekgyógyászati készítményt engedélyeztünk ebben az időszakban. Az úgynevezett PIP-k több mint ezer ilyenről számolhatunk be 2007-ben, de ezekből csak 100 fölötti volt az a szám, amely 2010 2007-ben is még életben volt. Tehát egy csökkenő tendenciát láthattunk az elmúlt tíz év során. Azt is láttuk, hogy a befejezett PIP-k esetében viszont nagyon nagy növekedés tapasztalható. Sokkal jobbak a tájékoztatóanyagok, ez a következő szlájdon található. és itt is arra emlékeztetnék, hogy nem csak jogi eszközökön keresztül lehet javítani a helyzetet, hanem a gyermekgyógyászati eszközök vagy gyógyszerek kérdésére más faktorok is hatással vannak. Például a nemzeti szintű a gyógyszer visszafizetési programok ilyenek, és ezen kívül a doktorok, illetve gyermekorvosok nem biztos, hogy rögtön új gyógyszerekre térnek át. Úgyhogy van egy időszak, amelyben még hát egy ilyen nehézkedési erő hatással van az átállásra. Van olyan terület is, ahol nem igazán láttunk megfelelő szintű javulást. Mire gondolok? Következő szlájd. Például azt is láthattuk, hogy a gyermekgyógyszerek kidolgozása, illetve ezeknek az új összetevőknek, hatóanyagoknak a tesztelése a felnőtt gyógyszerekhez köthető még mindig, és túlzott mértékben. Például a gyermekrák esetében a 15 év alatti gyerekek esetében ez nagyon nagy problémát jelent, és sokkal nagyobb mértékben van hatással a gyermekek túlélésére. Gyakorlatilag ez az egyik legsúlyosabb halálozási ok a 15 év alatti korosztályban. Aztán a másik terület az úgynevezett ritka betegségek, amelyek viszont ennek a rendeletnek a hatáskörén kívül esnek. Következő szlájd. Mielőtt újabb javaslatokat dolgoznánk ki, először vagy az előtt még jobban ellenőriznünk kell azt, hogy melyik érdekcsoport, betegek, hatóságok, illetve az ipar területén hogyan vélekednek erről a területről, tehát hogyan tudjuk összeegyeztetni a vonatkozó joganyagokat. Ugye itt kezdeményezések és különböző megközelítések összehangolásáról van szó. Az Európai Bizottságnak a jobb jogalkotás elvének megfelelő módon kell eljárnia, olyan javaslatok kidolgozásán keresztül, amelyek ezen joganyagokkal egységet tudnak alkotni. Tovább kell mennünk, és most csak akkor láthatjuk, hogy milyen hatással vannak ezek a gyógyszerek, hogyha össze tudjuk egyeztetni a gyermek gyógyászatra vonatkozó összes jogszabályt. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy azonnal tenni tudnánk valamit. Például a gyermekrákra vonatkozó kutatások hiányosságai miatt Természetesen a munka megindult már, például az EMA ö, kivételrendszerének kidolgozásán keresztül, amely 2018-tól kezdve lesz életbe, és mi mindig azt kérjük, hogy a rák ellenes gyógyszerek kidolgozásánál az EMA gyermekgyógyász szakértőivel való egyeztetést előírjuk a gyógyszertársaságok számára. Az elmúlt tíz év során nagyon sok tapasztalat gyűlt össze a felnőtt rák kutatásban. Ezeket a tapasztalatokat fel kell használni a gyermekgyógyászat területén is. Rövidtávú, gyors fellépése van szükség az új gyógyszerek, az új generációs gyógyszerek kidolgozásánál. Minden érintett félt be kell vonni ebbe a folyamatba, ez a kulcs ennek a problémának a megoldásához. Ezen kívül nemzeti, nemzetközi szinten is előre kell lépnünk, főként a USFDA-jel vagyunk nagyon közeli kapcsolatban. Ennek a jelentésnek a kidolgozásánál is találkoztunk az ottani kollégákkal, és folytatni is szeretnénk mindezt, a közös munkát. Még mielőtt lezárnám a felszólalásomat, ne felejtsük el azt, hogy a gyermekrák esetében, illetve a ritka rák megbetegedések, daganatos megbetegedések és ritka genetikus betegségek esetében platformok kialakítására van szükség, az információk megosztására, a betegszervezetekkel való együttműködésre és a nagy adathalmazok, illetve az különböző adatok gyűjtésére van szükség, és amikor új gondolatokat kívánunk kifejleszteni, akkor az IMA-jel e is együttműködésben kell eljárnunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és várom a kérdéseket, illetve megjegyzéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen a prezentációt, és most megadom a szót azoknak a kollégának, akik szerettek volna hozzászólni. Medám Grosztet következik. Köszönöm szépen. Én nagyon örülök annak, hogy sikerült ezt a mai találkozót megszerveznünk a bizottsági jelentés után. Én voltam a jelentéstevője ennek az anyagnak, és én azt gondoltam, hogy túl hosszú idő telt el a az értékelésig. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy most ez megtörtént, és örülök is egyébként a javaslatoknak. Én azt gondolom, hogy azért részben sikeres volt ez a rendelet, mert ezen keresztül a gyermekek számára külön gyógyszerek kidolgozását tette lehetővé. Nem olyan mértékben, ahogy azt mi vártuk, de azért mégiscsak. És ezen kívül pedig az is jó, hogy a bizottság helyesen látja a helyzetet. Én azt nagyon sajnálom azonban, hogy nincsenek konkrétabb javaslatok jogalkotási téren, még akkor is, hogyha vannak azért itt javaslatok az asztalon. Örülök annak, hogy a parlamenti állásfoglalás, amelyről tavaly szavaztunk, ennek a gondolatait beépítették, például a hatóanyagok tekintetében, illetve a különböző hatóanyagokkal kapcsolatos gyermekekre vonatkozó hatásvizsgálatok kialakítására. Jó példákra van szükség, és mi is utaltunk arra, hogy mennyire nagy problémát jelent a gyermek daganatos megbetegedések területe. Ez egy olyan terápiás terület, amely kicsit mostoha gyermeke a gyógyászatnak. Fontos, hogy kifejezetten gyerekekre vonatkozó programokat dolgozzanak ki, egész egyszerűen azért, mert amikor olyan típusú daganatos megbetegedéssel van dolgunk a gyerekeknél, amely nem létezik felnőtteknél, akkor egyszerűen nincsenek gyógyszerek. Ezért lenne nagyon fontos az, hogy az egész rendszert, az ösztönzőket javítsuk, és ugyan léteznek már ilyen ösztönzők, de én azt gondolom, hogy még ezeket sokkal jobban lehetne kalibrálni, hogy ténylegesen a gyermekgyógyászat területén a kutatást ösztönözzük. A bizottság ígéretet tett arra, hogy a gyermekgyógyászati rendelet és a gyógyszerekre vonatkozó rendeletek közötti szinergiákat megteremtik számám, számomra, viszont a gyermekdaganatos megbetegedések és a ritka genetikai megbetegedések is egy rendkívül érdekes területet jelentenek fontos lenne különböző műhely foglalkozásokat kialakítani, amelyben részt tudnának venni az érintett felek, a bizottság, a betegszervezetek, orvosszervezetek, gyógyszergyárak, és természetesen mi magunk itt a parlament részéről is. Én minden bizonyal továbbra is megpróbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy ennek a jelentésnek a végkövetkeztetéseit konkrét formába láthassuk. Köszönöm. Kábeszon asszony következik. Köszönöm szépen. Én azzal, köszönné, azzal kezdeném, hogy megköszönöm a bizottságnak, és a kritikát is megfogalmaztak önmagukkal szemben. Valóban, az volt a cél, hogy növeljük az engedélyezett gyermekgyógyszerek számát, de ez nem történt meg, ez sajnos nem következett be. Ahogyan a bizottság is utalt rá, a gyermekgyógyszerekre vonatkozó helyzetet még mindig a piac irányítja, és gyakorlatilag a felnőtt gyógyszerekre vonatkozó kutatás az, amely meghatározza a gyermekgyógyászatra vonatkozó kutatást. Pedig itt speciális kutatásra lenne szükség, és ez volt az egész rendeletnek a célja. Ugye majd meglátjuk, hogy a következő két év során hogyan alakul a helyzet, és olyankor, amikor kidolgozhatnánk még további um, gyógyszereket, akkor ez miért nem történik meg? Mit lehetne tenni annak érdekében, ahogyan Grosztett asszony is elmondta, hogy a gyermekgyógyászat um, valóban prioritás képezen a kutatás területén is. A jelenlegi ösztönzési rendszert uh, javítani kell, de ugyanakkor azért nem vagyok túl optimista. Én szerintem egy új modellre van szükség, egy új kutatású modellre, főként a gyermekrák megbetegedések esetében, amelyek nagyon specifikusak. Nálunk itt az Európai Unióban sokat szánunk a gyógyszerkutatásra, és éppen ezért szeretnénk azt, hogyha az Európai Unió jobban meg is határozhatná azt, hogy mik számára a prioritást képző kutatási területek, és mint ilyen mindenképpen a gyermek rák megbetegedések azt képeznék. Nem igazán lehet látni azt, hogy bizonyos betegségek miért csak gyermekeknél jelentkeznek és felnőtteknél nem, de ettől függetlenül teljesen meg kellene reformálni ezt a rendeletet, mert tovább kellene szűkíteni a hatáskörét, hogy hatékonyabban lehessen fellépni, főként a gyermek gyógyászati képzítmények kutatásának területén. Szerintem egyébként jól működhetne mindez. Én még ezen kívül azt is hangsúlyoznám, ahogyan azt a bizottság részéről is elhangzott, hogy a felelősség azért az iparon is ott van, és őket is arra kellene kondicionálni, hogy ezt a felelősséget felismerjék, és részben tegyenek is valamit bizonyos kutatások területén a gyermekgyógyászatban. És végül pedig még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a rendeletnek az lenne a legfontosabb célja, hogy megvizsgáljuk azt, hogy hol voltak a problémák, mert különben nem fogjuk tudni javítani az engedélyezett gyógyszerek számát. Köszönöm, Péter Líze. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottságnak a részvételét és a jelentés bemutatását. Teljesen világos, itt felmerül a kérdés, hogy mi az, amit Európának kell szabályozni, és mi az, amit nem Európának kell szabályozni. A gyermekeknek szánt gyógyszerek esetében van, vagy, vagy van európai javaslat, vagy nincs előrelépés. Nagyon fontos itt európai szinten együttműködni a kutatásban, illetve a gyermekgyógyszerekben és a konkrét terápia kifejlesztésében. Ezt nem hangsúlyozhatjuk eléggé, és ez mindenki számára világos kell, hogy legyen. Én Frances Grosztetnek mindenképpen gratulálni szeretnék, hiszen ő volt a jelentéstevője ennek a javaslatnak, és elég sok minden történt, elég sok olyan gyógyszer került piacra, amely rendelet nélkül nem került volna piacra, és ez a történetnek mindenképpen a pozitív része, és ezt méltatni kell, és kifelé is világossá tenni. Talán jó lenne, hogyha az Európai Bizottság néhány konkrét példát is felvetne. A számok szépek, de konkrét gyermeki sorsok, gyermekek, akik akiket most meggyógyítottak, akiknek tíz évre nem lett volna esélyük. Konkrétan erre lenne szükség az, hogy az embereknek el tudjuk ezt maradni. De van egy nagy negatív oldal is, ez a rák, gyermekrák, itt nagyon kicsi az előrelépés, és itt nagyon fontos, hogy az ipar felé forduljunk. Ott lehet, hogy vannak jó szándékú emberek, akik akarnak valamit, de persze itt vannak érdekelt felek, részvényesek, akik pénzt akarnak, és hogyha valamivel nem lehet pénzt keresni, akkor nem fognak ebben részt venni. Nem lehetünk naivak, az ipar pénzt akar keresni. Vagy olyanok a keretek, hogy a rákgyógyszerek kutatásával lehet pénzt keresni, vagy pedig nem várható el tőlük, hogy részt vegyenek ebben kicsit skeptikus vagyok eh, azzal kapcsolatban, hogy a rendeletet kell-e módosítani, vagy jogszabály, alacsonyabb szinten iránymutatásokkal, az EMA-val együttműködve. Minden esetre nekünk kell eh, megtennünk a megfelelő lépést eh, annak érdekében, hogy a jövőben is pénzt lehessen keresni ezzel a, ezeknek a gyógyszereknek a kifejlesztésével. Én tudom, hogy a, nem önök konkrétan felelősek ezért a bizottságnál, de hát a bizottság az a bizottság, az egy kollégium, és a kutatási kollégákat kellene ösztönözni. Vannak dolgok, amelyeket akármit is csinálunk, ebből nem lesz business case, az ipar magától nem fog ebben részt venni, az üzleti világ nem fog részt venni. Vannak bizonyos lehetőségek, olyan lehetőségekről beszélek, amelyek nem is az új gyógyszerekre vonatkoznak, hanem a meglévő gyógyszerek alkalmazása kevesebb kemoterápiával, de mégis ugyanazzal az eredménye, de ehhez kutatásra van szükség. A kutatás és a kutatásnak európai finanszírozásra van szükség, mert itt is a tagállamok egyedül nem fognak tudni előrelépni. Nagyon sok dolog van, amit támogatnunk, támogatunk, amiben sok pénzt, amire sok pénzt áldozunk, ezt a tagállamok is tehetnék minden esetre a gyermekek egészsége eh, tekintetében európai fellépésre van szükség, ez európai eh, prioritás kell, hogy legyen az európai kutatásban. Legal- most jó lenne, de legkésőbb az új kutatási keretprogram elfogadásakor nagyon sok dolgot el lehetne érni. Hogyha nekünk nem sikerül a gyermek rák ellen fellépni, akkor a tagállamoknak sem fog ez sikerülni, és hatalmas felelősségünk van. Kérem a bizottságot és mindenkit, hogy lépjünk a gázpedára, és adjunk nagyobb támogatást ennek. Köszönöm szépen, Dália asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak az Európai Bizottságnak, hogy bemutatta ezt a jelentést, az előrelépést tekintve a gyermekgyógyászat, gyermekgyógyszerek esetében. Pozitív dolog ez az előrelépés mindenképpen hallottunk az új gyermekgyógyszerek engedélyezéséről. Mi úgy gondoljuk, hogy ha megnézzük ezt a gyermekgyógyszer rendeletet, akkor úgy látjuk, hogy ez abszolút segít a gyermekeknek abban, hogy hozzáférjenek bizonyos gyógyszerekhez. Azonban, ahogy hallottuk, vannak kevésbé pozitív aspektusok is ami a ritka betegségeket illeti, köztük a rákot is. Úgyhogy nagyon súlyos kérdéseket is fel kell vetnünk azonnal. Emellett meg kell említenünk a terápiás előrelépési lehetőségeket a betegségek esetében, illetve beszélünk el a ritka betegségekről a ritka gyermekbetegségekről. Ezért itt ezen a területen előre kell lépnünk, a gyógyszeres, gyermekgyógyszeres kezelések területén. ami az árva gyógyszereket illeti, itt nagyobb koordinációra van szükség az európai ügynökségek, a kutatók és az intézetek között. Még egy dolog, a gyermekek hozzáférése a kezelésekhez, a rák kezeléshez. Én nem tudom elfogadni azt, hogy vannak olyan hogy a gyermekkezelések nem annyira előre haladottak, mint a felnőtteknek jutatott kezelések. Ez elmúlt tíz évre visszatekintve kérem az Európai Bizottságot, hogy nyilatkozzon erről. Azt hallottuk, hogy a kutatók, akik gyermekrák kezelésével foglalkoztak, és erre igyekeztek új kezelési módszereket kidolgozni, különböző akadályokba ütköztek köztük a gyermekgyógyászati rendeletbe, és itt vannak bizonyos elavult pontjai ennek. Ez egy súlyos probléma. Ahogy a kollégák is mondták, én azt gondolom, hogy az Európai Bizottságnak a, a befolyását ki kell használnia, illetve a fennmaradó időt arra, hogy a gyermekek számára lehetővé tegyék a jobban az ő igényeiknek megfelelő gyógyszerekhez való hozzáférést, mind a rákkezelésben, mind pedig kidolgozni olyan lehetőségeket biztosítani, amelyek a jobb gyermekgyógyszerekhez vezetnek, köztük árva gyógyszerekhez. Köszönöm. Kaputó úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak ezért a beszámolóért és az önkritikáért, amit eh, hallottunk. Hiszen felismertük, hogy előre kell lépni a, a eh, gyermekgyógyszerek eh, mm, fejlesztésében. Teljesen egyetértek Líze kollégámmal. Ez az egyik legfontosabb prioritás. Az Európai Bizottságnak nagy figyelmet kell szentelnie ennek a témának. Én csak hangsúlyozni és megismételni tudom, amit a kollégák már elmondtak. Az egyik aspektust mindenképpen kiemelném, és e-, ez a kérdésem is. Itt elég nagy az egyensúlytalanság az, eh, ami a felnőttek egészségügyi ellátását, illetve a gyermekek egészségügyi ellátását eh, illeti különböző betegségek esetében. Nagyon sokszor ugyanazok eh, a gyógyszervállalatok úgynevezett árva termékeket kivonnak a forgalomból, és ez azon keresztül hat, hogy egy konkrét ható anyagra történik az engedélyezés, és ugyanakkor az árva termékek esetére nem vonatkozik ilyen specifikus iránymutatás, vagyis nem igazán ismerik el őket. A árva termékek úgy tűnik, hogy nem megfelelőképpen kapnak ösztönzőket, és hogy ezzel kapcsolatban mit kíván tenni az Európai Bizottság. Köszönöm mások. If not, uh, come back to the, to the... Akkor összeadom a szót az igazgató úrnak. Köszönöm szépen. Először is köszönöm ezt a nagyon érdekes vitát, és köszönöm Grosztett asszonynak a hozzászólását el fogjuk küldeni a parlamenti képviselőknek a releváns információt. Nagyon érdekes, amit Kapezon asszony is mondott arra vonatkozóan, hogy a kutatási modellt hogyan dolgozzuk ki. Már, már most finanszírozzuk a 22 éves kortól ezt a területet, ez nyilván nem elegendő, de prioritizáljuk ezt a, ezt a területet. Igyekszünk a kutatókat összehozni, össz, igyekszünk összekombinálni a klinikai teszteket, nem elegendő. A kutatási problémát identifikálni, hanem kapacitást kell kiépíteni a klinikai tesztekre gyermekekkel, ami egy sokkal nehezebb és érzékenyebb csoport. Felmerült az a kérdés, hogy adhatunk-e példát, tudunk-e példát adni arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk megváltoztatni a terápiákhoz való hozzáférést. A legjobb tanár, a példa, itt erre kell koncentrálnunk. Faluapként küldünk önöknek bizonyos eset tanulmányokat, amelyeket kidolgoztunk az EMA kollégákkal együtt. Emellett teljesen helyesen tették fel azt a kérdést, hogy elég ösztönző dolgoztunk ki annak érdekében, hogy az ipart hát motiváljuk. Ne felejtsük el, hogy a rendelet mellett új rendszer dolgoztunk ki, például a Prime rendszert, amely a lényege az, hogy az ipar, hogyha új terméket akar kidolgozni, akkor erre jelentkezhet, és ez a rendszer segít segít lehetővé tenni, hogy egy adott gyógyszer hamarabb hozzáférhető legyen. Ami a kutatást illeti, néhány héttel ezelőtt a bizottság kiadott egy új felhívást, kutatási felhívást, és próbálunk tagállami kutatókat összefogni, és egy hálózatot, hálózatokat is bevonni ebbe, az elkövetkezendő hónapokban majd meglátjuk, akkor fogjuk ér, tudni értékelni, hogy milyen eredményt hoz ez a felhívás. Működik-e az együttműködés. Ami Dali asszony hozzászólását illeti arra vonatkozóan, hogy, hogy ez a kutatás hogyan tudja a rendeletet erősíteni, vagy ennek végrehajtását ösztönözni. Vannak különböző csapatok, hálózatok, infrastruktúra, a mely hozzájárul a munkához. Végül Kaputó úr kérdése, az árva gyógyszerek és a gyermekgyógyszerek ez nagyon fontos látni ennek a kettő rendeletnek a kombinációja mennyiben tud segíteni nekünk a célok elérésében. Hogyan tudjuk javítani a hozzáférést az egyéni speciális szükségletekkel rendelkező személyek számára. Tehát igyekszünk egy teljes és részletes Európai Bizottság jelentéssel visszatérni önökhöz néhány, egy rövid időn belül ezen fontos témában. Köszönöm szépen ezt az érdekes vitát. Most itt az ideje a munkának. Most a rövid és középtávú intézkedésekre kerül sor, és mindenkire szükségünk van aki részt tud venni ebben, főleg az Európai Parlamentre. Köszönöm szépen, elnök, én is köszönöm önnek és eh, kollégáinak a részvételt. Most a következő napi rendi pontra térünk rá. Itt eh, egy eh, vélemény tervezetet fogunk megvitatni, de leje az, hogy a bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályai és általános elvei. Köszönöm szépen. Most egy bizottsági javaslatról eh, kell beszámolnom, amely a tagállami ellenőrzési mechanizmusokról beszél, az Európai Bizottság által végzett ellenőrzésről. Itt egy, nem, nincs döntés a tagállamok részéről gyakran érzékeny kérdésekben, és ez ennek politikai hatása van ne felejtsük el, hogy mit mondott Juncker úr az e, uniós beszédében 2016. szeptemberében. E, mindannyian hallottuk ezt, és e, nyilván osztjuk ezt a e, véleményt, amiben a tagállamok hozzáállását kritizálja az elnök, e, amely tagállamok gyakran a felelősségüknek nem felelnek meg, és az Európai Bizottságtól várják ezt el. E, ennek a, folyamatnak a beindítása óta több blokk blokkolást, a rendszerek, a folyamatok blokkolását láttuk gyakran, és előfordult az is, hogy technikai szinten blokkoltak politikai kérdéseket. Ezt el kell kerülni. Az Európai Bizottság javaslata jó irányba mutat, és lehetővé teszi a jobb felelősségvállás és a tagállamok felelősség, felelősségének kihangsúlyozását. Persze még lehet javítani rajta, például ami az átláthatóságot illeti. Ezt mindenképpen szeretném a jelentésemben erősíteni. Meg vagyok győződve róla, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés. A, élelmiszerbiztonság, az, eh, az polgárok egészsége, közegészségügy, stb. témákban nagyon fontos, hogy eh, a tagállamok nem csak, hogy vállalják a felelősségüket, hanem hogy ezzel megismertessék a tagállamokat is. Az átláthatóság, a jobb tájékoztatás a döntéshozási folyamatokról elengedhetetlen, hiszen csak így lehet a polgárok eh, bizalmát visszaszerezni. Ezért javaslom azt, hogy a szavazást halasszuk el, mind a szakbizottsági szinten, e, mint feleviteli szinten, e, annak érdekében, hogy jobban kifejthessük az érveket, és egy tájékoztatási kampányt indítsunk be, és elemezzük a kockázatokat, illetve e, megvizsgáljuk még egyszer a hivatalos tudományos szervek, az európai e, ügynökségek, e, az európai intézmények és a tagállamok közötti feladatok megosztását. Hogyha elhaladjuk a szavazást, illetve a tagállamoktól indoklást kérünk, ez lehetővé teszi, hogy a tagállamok amelyek akár tartózkodnak, akár ellene szavaznak, kifejtsék az érveiket és ez nagyobb átláthatóságot teremt. Az átlátha- a, tartózkodás, amely hát egy bizonyos politikai választás, ez nem, parala, nem ö, béníthatja meg a rendszert. Én az Európai Bizottságot támogatom ebben az ügyben, de óvatosnak kell maradnunk, annak érdekében, hogy ne ö, húzzuk ki a talajt egy rendszer lába alól, amely egyébként az esetek nagy részében működik. A demokratikus szempont is nagyon fontos, az Európai Parlamentet folyamatosan tájékoztatni kell, ugyanabban a pillanatban, mint a tanácsot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. First one asking to speak is Madame. Az árnyék előadó kér szó. Köszönöm szépen. Mind a két területen támogatni tudom Delehé kolléganőt az elmúlt években már többször beszéltünk erről, a GMO-k és a glikoszátok kapcsán újra és újra előfordultak padhelyzetek, és a politikai döntéshozatali folyamatot ez eh, drámaian akadályozta és ehm, két fontos dolgot emelnék ki. Transzparenciára van szükség az egész folyamat során, hiszen újra és újra előfordul, hogy a szakértői bizottságokban a résztvevők mást mondanak, mint amit aztán otthon kommunikálnak. Itt sokkal politikai taktikázgatás. Igazából nem lehet el is látni, hogy a tagállamoknak milyen hozzáállása a problematikához a a Fejlebiteli Bizottság kapcsán ez különösen igaz, hiszen az ott ülő tisztviselők utasításokat hajtanak végre, és azután a miniszter ezt a miniszterek bizottságában megerősít vagy nem erősít meg, ezt kritikusan kell néznünk. Tehát a közvélemény bevonására van szükség, és a parlamentre is. Azt nem értem igazából, hogy az Európai Bizottság a második fordulóban miért csak a tanácssal akarja ezteket megvitatni, hiszen a parlamentnek is minősített többséggel véleményt kell nyilvánítania. Január 18-áig még van időnk, néhány módosítót be fogunk nyújtani. Összességében nagyon fontosnak tartom, hogy megváltozzon a helyzet. Ugyan elvégben ugyanis működtek a dolgok, de azért a sok problémát állandóan halogattak, halogatták a problémák megoldását, és senki nem szeretné a végén a Fekete Pétert kiadnák. Köszönöm szépen, Görling asszony! Köszönöm. Köszönöm a jelentés a munkáját. Nagyon pontosan kifejtette, világosá tette, hogy mit gondol erről a kérdésről, és ez nagyjából egybeesik az én véleményemmel is. Van itt egyfajta kétértelműség, amire utalt, és a felevitelő bizottság második szintjének a indokolhatósága és kérdéses. Az első felevitelő bizottság után a tagállamok lehet, hogy még megváltoztathatják az álláspontjukat, legyen egy újabb szintje a vitáknak, hogy el lehessen mozdulni a konszenzus felé. De ugyanakkor azt is gondolom, hogy fel kell tennünk a következő kérdést. A választási módszer, ami a kulcselem, hogyha ezt is megváltoztatjuk, akkor a második feleviteli bizottsági szinten nincs szükség. És Szeretnék erről majd egy vitát az árnyék előadókkal, hiszen itt ki kell alakítanunk majd azt az álláspontot, amit majd javasolunk. Teljesen egyetértek azzal, hogy nem szabad fel fejéről, tetejére állítani ezt az egész rendszert. Itt a komitológiai eljárás azért nagyjából működik, de emlékezzünk, a jelentéstevő is leszögezte, hogy ez egy azért alapvetően rendszer működik, de növelni kell a transzparenciát, és ami a szavazásra tett javaslatot illeti, hát remélhetőleg ebben nem lesz probléma. Köszönöm szépen. Én is emlékszem még arra az évértékelő beszédre, amiről Juncker úr mondjuk ott a glifozát kapcsán kiakadt. A tagállamok állandóan egymásra mutogattak, és végül is a bizottság nem tudott mit tenni, úgyhogy hasonlóképpen az előttem felszólalókhoz én is nagyon örülök azoknak a javaslatoknak, amelyek most itt elhangzottak, és Dölei asszony által javasolt pragmatikus megoldások beépítésével, és még emellett a mi bizottságunkra vonatkozó területek, mint például, ugye most a glifozátról ne is beszéljünk, de mondjuk az élelmiszerbiztonság kérdése, a növényvédőszerek, a GMO-k kapcsán nagyon sok olyan dosszié volt, ahol a tagállamok mondjuk szabotálták az eljárást. Emellett pedig fontos lenne politikai szinten is megoldani a nézeteltéréseket, hogyha a nemzeti szakértőknek nem sikerül ezt megtenni, hát akkor a jogalkotón a feladat, hogy megtegye azt, megfelelő politikákra van szükség, a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett, és nem gondolom, hogy az is túl hatékony megoldás lenne, hogyha minden egyes szavazáskor a 28 miniszternek jelen kellene lennie. Ne felejtsük el azt, hogy ugye itt evidenciákról beszélünk az átláthatóság kapcsán, és az embereknek joga van ahhoz, hogy tudják, hogy a az ő kormányaik mit támogatnak. És egyébként egy csomó olyan tagállam van, amelyek ezt nem teszik meg. Hát ezek olyan dosszék, amiket egyébként jól ismerünk, úgyhogy én is elég szkeptikus vagyok. Szerintem elég meglepő lenne, hogyha a tagállamok egyetértésre jutnának. Most itt nem csak meg szövegezési vagy finom hangolási kérdésekről van szó, de ezen felül én azért az itt elhangzott javaslatokat mindenképpen támogatom. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretne még valaki hozzászólni? Ha nem, akkor Helyi Asszonyi a szó, aki az Európai Bizottságot képviseli, vagy valaki más van itt? Köszönöm szépen. Én is szerettem volna fel, megköszönni a kollégák uh, munkáját. Egyébként csak nők jelentkeztek uh, felszólalásra, azért ezt látni kell. Most van ennek jelentősége, vagy nem? Hát nem tudom. Először meghallgatnánk a bizottságot, jó? Először meghallgatnánk a bizottságot, és aztán ön következik, bizottság. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon rövid leszek. Sokan támogatásukról biztosítottak általában, és ezt a kezdeményezést a jelentéstevő is, és később a képviselők is egyetértettek azzal a szellemiséggel és az irányjal, amit a bizottság követ. Igen, van egy probléma. Nem keltsünk olyan benyomást, hogy itt a komitológiai rendszer szabályozásáról van szó, nem, nem ez a cél. Sok támogatást kaptunk a módosításokban, is, növelni kell ugye a transzparenciát, az egyik módosító például arra vonatkozott, hogy egy, egyidejűleg kapjon tájékoztatást a tanács és a parlament. Nos, ezt már a jelenlegi rendelet is garantálja. Az Európai Bizottság a dokumentumokat, végrehajtási jogi aktus tervezeteket egyszerre küldi meg a parlamentnek és a tanácsnak, tehát ez, ez már garantált. Elhangzott a kérdést, hogy miért van szükség a különböző szavazási szabályokra, többségi módszerekre. Nos, ez tulajdonképpen opcionális a tanácsban sor kerülhet egy második fordulóra, de ez nem kötelező hogy a tanács egyáltalán miért kap ebben szerepet, hát a tanácsban ülnek össze a tagállamok, itt a komitológia kapcsán egy olyan területről beszélünk, amikor a bizottságot, az Európai Bizottságot a tagállamok ellenőrzik. Igazából nem is a tanács, így hiszen a tanács formálisan, hivatalosan nem vesz részt ebben a második szintű felebbiteli fordulóban. Ez már a tanácsi konzultációkon kívül van, jogi szempontból. Tehát a tanácsnak itt van szerepe, de nem magában, szigorúan véve a komitológiai folyamaton belül. És természetesen bármikor rendelkezésükre állok további tájékoztatásra. Elnök, akkor Delé asszony. Még egyszer köszönöm, és elnézést kérek, hogy az előbb a bizottság erről elvettem a szót. Tényleg, én is felírtam a megjegyzéseket, amelyek a kollégák részéről érkeztek. Ezek egyébként mindegy irányba mutattak szinte, tehát ez is már előre vetít egy gyümölcsöző együttműködési lehetőséget. Nekünk, parlamenti képviselőknek mindenképpen az a feladatunk, és a felelősségünk is, hogy a jövőbeli akár legkeményebb, legproblémásabb döntéseink is a lehető legnagyobb átláthatóság mellett valósuljanak meg, és hogy hozzájáruljanak ahhoz, hogy az emberek visszataláljanak Európához, mert ez az átláthatatlan döntéshozatali mechanizmus mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy az emberek el távolodnak Európától. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Január 18 a módosítók benyújtásának határideje, február 27-én lesz az MV-ben a szavazás. Ezzel ezt a napi rendi pontot is lezárhatjuk. És van még egy pont, az intézmény közé jelenleg zajló tárgyalások. Először is december 14-én volt egy forduló a földhasználat, földhasználat megváltozás, erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatás, sugász kibocsátás témának. Itt vannak még nyitott kérdések. Az erdőgazdálkodásban a tavács, tett különböző javaslatokat, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet meghatározni a földhasználat változását, és a 2002 és 2009 közötti referencia időszakra vonatkozó rendelkezéseket delegált jogi aktusok formájában kell meghozni. Egy kompromisszum született a határidő kapcsán, hogy mikortól lesz kötelező az új szabályozás. Nos, ez a 2026-2030 közötti időszak lesz, ha csak eh, öt évvel lesz megelőzően nem születik más döntés. meg tudjuk erősíteni, hogy a szakértői eh, találkozókon kompromisszumokról megállapodás született, eh, többek között eh, arról, hogy a rugalmasságba be kell vonni a vizes területeket, azután megállapodás született a delegált és a végrehajtási jogi aktusokról. Az éves emissziós szintek nyomon követ költségvetéséről is eh, megállapodás született itt eh, hosszú távon, és biztosítani kell az ETS-nek való megfelelést és a rugalmasságot. Különböző elkuk eredményeképpen eh, megszülettek a kompromisszumok, a konstruktív párbeszéd ellenére is azért mind a két társjogalkató és a bizottság részéről komoly erőfeszítésekre volt szükség, hogy eléggé közelítsenek az álláspontok ahhoz, hogy sikerüljön megállapodni. És végezetül, miután az észtelnökség nem terjesztett be új javaslatot, hogy 2019. január 1-től hatályba lépjen az új javaslat. 115-150 millió tonna kibocsátásról Figyekelbe kell majd venni a, ezt a rendelet akkor. A írásos eljárás javasolt a jelentéstevő a karácsonyi szünet előtt, és végül is elfogadták az alkút. A Koreper január 17-én fogja valószínűleg elfogadni ezt a kompromisszumot, és ebben az esetben, ha ez átmegy, akkor az Envi-ben január 24-én fogunk erről szavazni. Ami a hulladékcsomagot illeti, itt a hat, hatodik formális dialógus zajlott le, és egy, az egész csomagról megszületett az ideiglenes megállapodás a derogációk céljaival kapcsolatban is. A megállapodás a következőkre vonatkozik, kötelező célkitűzések a települési kommunális hulladék reciklálásával, illetve a csomagolási hulladék felhasználásával kapcsolatban világosabb kell megfogalmazni a definíciókat. Az élelmiszer hulladék is bekerült az irányelv hatája alá indikatív célokkal, megegyezés született egy sor felülvizsgálati záradékról is, amelyeknek a céldátuma 2024. A körkörös, körforgásos gazdaság legfontosabb elemeiről is megszületett a megállapodás. Ennyit, ennyi volt ezeknek a beszámolóknak a lényege. Ezzel a mai ülés végére is értünk január 15-én Strasbourgban lesz egy rendkívüli ülés, a rendes ülésünk pedig itt Brüsszelben lesz január 24-én.